Καλή σας μέρα και πάλι. Ε, Jó napot kívánok mindenkinek. Could you please be silent? So, I, eh, Kérem csendesüljenek el. Nagy tiszteletek köszöntöm Diamandorus urat, az Európai Ombudsmant körünkben, és megkérem, hogy mutassa be 2012-es munkáját. Ezen kívül külön örömömet szeretném kifejezni, azért, mert itt van körünkben. Sajnálom, hogy leköszön tisztjéről. Auken asszony, tessék. Nos, Arról beszéltem, hogy Diamandoros úr valóban sok értékkel töltötte meg ezt a funkciót, és remélhetőleg a helyettese, vagy a helyébe lépő is ugyanilyen színvonalon fogja ellátni feladatát, tessék. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, amiket a munkámnak és személyemnek szentelt. Nagyra becsülöm ezeket, különösen azt a támogatást, amelyet a parlament mindig is biztosított számomra, valamint ez a szakbizottság tíz éves mandátumom alatt. Most angol nyelven fogok szólni a továbbiakban. Chair, honorable members. Elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok! Köszönöm szépen, hogy az éves jelentésről beszámolhatok. A 2012-es éves jelentésről van szó. Nagyon fontos számok, statisztikai adatok szerepelnek azokkal a panaszokkal kapcsolatban, amiket 2012-ben kaptam, állampolgároktól, civil szervezetektől, szervezetektől és különböző gazdasági társaságoktól. Angolul hozzáférhető az egész, illetve minden hivatalos nyelven hozzáférhető az összefoglalója az éves jelentésnek. Ezt a dokumentumot itt meg is kaphatják, és magát a jelentést teljes egészében júliusban minden hivatalos nyelven elérhetővé fogjuk tenni. Köszönöm szépen a petíciós szakbizottságnak a folyamatos segítségnyújtást, az Európai Ombudsman irányába. Az ombudsmannak ugyanis nagyon fontos mandátuma van, az európai szervezetek és intézmények megfelelő működését kell vizsgálnia. Az ombudsman munkája ilyetén módon végül is kiegészíti a petíciós szakbizottság munkáját, de természetesen mindenkinek megvan a maga illetékességi területe. Tehát, hogyha nem megfelelő administratív tevékenységeket tár fel valaki, hogyha valaki nem kap meg egy dokumentumot, aminek nyilvánosnak kellene lennie, ha valaki nem kap meg egy információt, vagy nem kap választ a levelére, akkor az ombudsmanhoz lehet fordulni a bírósági ítéletekkel ellentétben az ombudsman véleménye vélemény, és nem jogilag kötelező érvényű dokumentum. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben segítséget nyújthat az ombudsman. Az ombudsman sok esetben sokkal rugalmasabban működik, mint a bíróságok, de nem mindig dolgozik gyorsabban. Az ombudsman ugyanis nagyon sok panaszt kap, és ezért ezeket sokszor nehéz elbírálni időben. Egyébként az ombudsman természetesen költségmentesen próbál segíteni. Megpróbálunk az ombudsmani szervezeten belül a diszkriminációnak határt szabni, és megállítani minden olyan fellépést vagy eljárást, amely nem összeegyeztethető az Európai Unió jogszabályával, illetve erkölcsi etikai kérdéseket is kezelünk. Akkor most nézzük a fontosabb statisztikai adatokat 2012-ben Összesen 2442 panaszt kaptam személyektől, vállalkozásoktól, szervezetektől és civil szervezetektől. A panaszokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy Spanyolország és Németország küldte be a legtöbbet, ez mindig így szokott lenni, Lengyelország és Belgium követi őket a statisztikában de a lakosság számához képest megint csak a kisebb tagállamokból jött a legtöbb panasz, például Luxemburgból, Ciprust, Máltát és Szlovéniát tudnám még megemlíteni a toplista éléről. A tagállamra lebontott adatok és térképek megtalálhatóak az éves jelentésben. Gondolom mindenki tudja, hogy azon dolgozunk, hogy minden egyes panaszt meg tudjunk vizsgálni, még akkor is, hogyha nem a mandátumom alá tartozik az adott panasz. 2009. januárjában egy interaktív honlapot indítottunk el, ez egy segítségnyújtó honlap, és azon abban próbálunk segíteni, hogy mindenki megfelelőképpen tudja benyújtani a panaszát. Ez az interaktív útmutató minden egyes hivatalos nyelven elérhető. Vannak ugye tagállami ombudsmanok és regionális ombudsmanok is, valamint a bizottsághoz is lehet fordulni. Aztán itt van a Solvit, a határokon átnyúló problémákra és a Your Europe Network ezeken a fórumokon is lehet panaszt benyújtani. És mindezt tartalmazza ez az interaktív iránymutatás, amit az interneten megjelentettünk, és itt látható, hogy az adott panaszra ki tud megfelelőképpen válaszolni, és így a panaszok benyújtóit ugye nem éri frusztráció, hogyha esetleg rossz helyre nyújtják be a panaszukat. 2012-ben több mint 19 ezer ember kapott tanácsot ennek az interaktív honlapnak a segítségével. És kimondhatjuk, hogy összesen, 220, összesen 22 ezer embernek sikerült segítenünk 2012-ben. A 2012-ben megindított eljárások száma 465, és ez 18%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. És 2011 hez képest további 18%-os növekedést tapasztaltunk, és ez is mutatja, hogy az emberek egyre többször fordulnak az ombudsmanhoz, és ez helyes is így. Ezt a tendenciát az is bizonyítja, hogy azok a panaszok, amelyek 2012-ben nem tartoztak a mi mandátumunk alá, ez összesen 1720 volt, ez az elmúlt 10 évben a legalacsonyabb adat, és ez valószínűleg az, az interaktív útmutatónak köszönhető. Összesen 390 ügyet tudtunk lezárni, 39 esetben megfelelő megoldást találtunk, illetve baráti alapon megegyezés született, vagy pedig ajánlásokat tudtunk kibocsátani. Ezeket az eseteket sikerült lezárni. 56 esetben rossz administratív tevékenységet tártunk fel, és az érintett intézmény elfogadta az ajánlásainkat teljesen vagy részben, és összesen 47 olyan volt, ahol nem tudtuk lezárni az ügyet, és ezekben az esetekben is megpróbáltuk a jövőbeli teljesítményt javítani. Elmúlt év májusában itt voltam a parlamentben, és egy speciális jelentést mutattam be a parlamentnek azzal kapcsolatban, hogy a bizottság a Bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatban egy összeférhetetlenségi ügyet kellett, hogy megtárgyaljon. Itt nem volt megfelelő a felülvizsgálati eljárás, itt eh, és az IA e is hiányzott. És eh, egyértelmű és kézzelfogható eredmény ez abban, hogy az ügyek nagy részét sikerült megfelelőképpen lezárni. Tehát az együttműködés fontos, és az is fontos, hogy az ombudsmannak meglegyen az az illetékeségi köre, hogy külön jelentést készíthet a parlament irányába. Ezután készülnek el az ajánlások, valamint ez a speciális jelentés, amelyel megpróbáljuk rábírni az érintett intézményt, hogy változtassa meg a véleményét. Ezeket a speciális jelentéseket persze nem szabad túlzottan gyakran elkészítenünk, meg kell válogatnunk, hogy melyek azok az ügyek, amikor valóban szükség van arra, hogy egy érintett intézmény véleményét és hozzáállását megváltoztassuk. Az ombudsman speciális jelentésével kapcsolatban egyértelmű, hogy a parlament eljárásában és megközelítésében és cselekvéseiben is teljes mértékben független módon jár el. Auken asszony, a jelentéstevő, illetve az egész szakbizottság az ombudsman véleményét a saját jelentésében is támogatta a Bécsi repülőtér bővítésének kapcsán. Tisztelt parlamenti képviselők! 2012-ben első alkalommal sikerült végre konkrét választ kapnunk arra, hogy mennyire hatékony az európai ombudsman, és ennek alapján megpróbáljuk a hatékonyságunkat tovább növelni. Kettő publikáció is született az elmúlt évben, illetve volt egy felülvizsgálati tanulmány, valamint egy új megfelelőségi jelentés, és ezek alapján azt találtuk, hogy az esetek 82%-ában az Európai Uniós intézmények megfeleltek az ombudsman ajánlásainak. 98 pozitív választ kaptunk 2011-ben és 2012-ben. Az összesen elkészült 120 ajánlásból azon ügyek kapcsán, amelyeket 2011-ben zártunk le. Amikor ezeket az eredményeket elmondtuk az intézményeknek, akkor Herman Van Rompuy azt mondta, idézem, hogy ez a munka nagyon fontos eleme annak, hogy meggyőzzük a közvéleményt arról, hogy az Európai Unió megfelelő ellenőrzéssel működik. Azok, akik az ombudsmanhoz fordulnak, fontos, hogy tudják, hogy ezek a garanciák léteznek, és hogy az ombudsman aktívan fellép az érdekükben. Ebben az évben, az éves jelentésben egy legfontosabb ügyek fejezetet is felvettem. Itt természetesen olyan példákat láthatunk, amelyek Európai Uniós intézményekhez, testületekhez kapcsolódnak, a mi feltárásaink szerepelnek itt, és azt szeretnénk ezzel bizonyítani, hogy az ombudsmannak az a legfontosabb feladata, hogy az Európai Uniós intézményeknél és testületeknél a szolgáltatásnyújtás kultúráját elterjesszék, és hogy a jó gyakorlatokat megfelelőképpen tudják alkalmazni. Az egy ötös pontja egyébként ez a jelentésnek. Itt kimondjuk, hogy az ombudsmannal együtt kell, hogy működjenek az Európai Uniós intézmények, annak érdekében, hogy az elkötelezettségüket bizonyítani tudják a megfelelő szolgáltatási kultúra irányába. Konstruktív elkötelezettségre van szükség, hogy az intézmények megfeleljenek a szabályoknak, csak így juthatunk el egy win-win helyzethez a legmagasabb normáknak kell megfelelni magatartási szempontból, és ez benne van az Ombudsman Mission Statement dokumentumában 2012-ben, annak érdekében, hogy a közalkalmazottakat segíteni tudjuk, elkészítettünk egy magatartási kódexet, amely segítséget nyújthat a köztisztviselőknek, hogy hogyan kell ezeket a közszolgáltatásokat megfelelőképpen nyújtani, és ez a dokumentum minden nyelven elérhető. Öt alapvető kitételünk van, az egyik az elkötelezettség az Európai Unió irányába, a második az integritás, a harmadik a tárgyilagosság, a negyedik a többiek tisztelete, és az ötödik legfontosabb célkitűzés az átláthatóság. A tagállami legjobb gyakorlatokat szeretnénk megosztani, és ezeket az Európai Ombudsmani Hálózaton belül egy konzultáció keretein belül gyűjtöttük össze. Ezeket az alapelveket tehát nyilvánosságra hoztuk, és utána egy etikai kódexet is elkészítettünk a saját munkatársaink részére. Elnök asszony, tisztelt képviselők, mivel októberben nyugdíjba vonulok, szeretném felhasználni a jelenlegi alkalmat arra, hogy elmondjam önöknek, hogy melyek voltak a legfontosabb eredményeink az elmúlt időszakban, amikor európai ombudsman voltam. Néhány számot szeretnék elmondani. Az elmúlt tíz évben több mint 30 ezer panaszt kellett feldolgoznunk és 3500 esetben nyomoztunk rossz adminisztratív tevékenységek után az európai intézményeknél. Ugyanez alatt a periódus alatt úgy vélem, hogy felhasználóbarát, szolgáltatás központú és átláthatóbb lett az egész Európai Unió intézményrendszer. Ez komoly előrelépés, és az adminisztratív igazgatási kultúra is javult az Európai Unión belül. Ugyanakkor mindig és folyamatosan hangsúlyozom, hogy javításra mindig van lehetőség, különösen annak kapcsán, hogy proaktívan lépjünk fel, és egy megfelelő szolgáltatási kultúrát tudjunk megvalósítani. Az elmúlt tíz évben az ombudsman nagyon sok szinten vett részt az Európai Unió javításában, illetve az Európai Ombudsmani Hálózat szorosabbra fűzésében. A munkámnak az is része volt, hogy az ombudsmani iroda megfelelőképpen odafigyeljen a bővítésre. Sok szempontból megreformáltuk az ombudsmani irodát, elkezdtük Törökországban is kialakítani az ombudsmani hálózatot, az Európai Beruházási Bankkal is megfelelő kapcsolatot tartunk, valamint az emberi jogok és az alapjogok védelmére is odafigyelünk, és megpróbáltuk az ombudsman posztját is sokkal jobbá és erősebbé tenni. Három olyan területet említenék, ahol kézzelfogható eredmények voltak az európai igazgatás javításában. Az első az átláthatóság, a második az állampolgárok jogai, a harmadik pedig az erkölcsi normák. Amik az átláthatóságra vonatkozó panaszokat illeti, ezek közül mindig rengeteg érkezik, ezek vezetik a listát. 2008-ban a panaszok 36%-a az átláthatóság hiányára utalt, és ez 2012-re 21,5%-ra csökkent. Ez egyértelmű jele annak, hogy az Európai Uniós intézmények nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy átláthatóbbak legyenek. Egy példát mondanék több ombudsmani jelentés a londoni gyógyszerügynökségre vonatkozott a gyógyszerészeti adatokhoz való hozzáférés tekintetében, például a klinikai tesztek, illetve a mellékhatások területén. Nagyon fontos az átláthatóság a közegészségügy területén, ez rendkívül fontos az európai polgárok számára. 2009 óta ugye a Lisszaboni szerződés érvényes, illetve az alapjogi karta jogilag kötelező érvényű, nagyon sok állampolgári jogi panaszt kaptunk ezután az év után. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban is voltak panaszok, annak érdekében, hogy a civil társadalommal nyitott párbeszédet lehessen folytatni, és hogy a nyilvános konzultációk hatékonyabbak legyenek. Kaptam például egy panaszt, ami után felkértem a bizottságot, hogy minden egyes európai nyelven tegye hozzáférhetővé a nyilvános konzultációinak eredményét. Sajnálatos módon a bizottság nem követte ezt az ajánlásomat. Az elmúlt években nagyon sok etikai jellegű panaszt is kaptam, például összeegyeztethetetlenségre vonatkozó ügyeket, illetve különböző etikai bizottságok működésére vonatkozó ügyeket. Az EFSA-t például felkértem arra, hogy az összeegyeztethetetlenséget próbálja meg hatékonyabban kiszűrni igazgatásában, illetve a 30 csoportjában Mario Draghi elnöksége semmiképpen nem áshatja alá az LKB szava hihetőségét. Az etikai kérdésekre mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és az Európai Bizottsággal kapcsolatban most is vannak nyitott ügyeink aktív időszakom alatt a lehető legmagasabb szintre próbáltam helyezni az etikai normákat. Például megjelentettünk egy a köztisztviselőkre vonatkozó erkölcsi kódexet, amit már megemlítettem, és az EU-s intézményektől nagyon pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban az elmúlt tíz évben nagyon sok panaszt kaptam, és ezek egyre összetettebbek ezek a panaszok. Ugyanakkor az egy évben megnyitott ügyek száma 250-ről körülbelül 465-re növekedett. Ez pedig azt jelenti, hogy több panasszal kell elbánnunk, és ezeket magasabb minőségben kell megoldanunk. Az újonnan csatlakozott tagállamok az elmúlt tíz évben nagyon sok panaszt nyújtottak be, és 23, most már nem sokára 24 nyelven kell megoldanunk a panaszok elbírálását. Ez ugye megkétszerezte a nyelvek számát, amivel el kell bánnunk. Az ombudsmani iroda 2003-ban 31 személlyel indult, és 2012-ben már 66 posztunk volt, és úgy tűnik, hogy hosszú távon restruktúrálni kell majd az egész ombudsmani irodát. Ennek a reformnak már majdnem a végére jutottunk, és reméljük, hogy megfelelőképpen tudunk majd működni, és elnyerjük az intézmények és polgárok bizalmát az európai ombudsman ezeket a sikereket nem tudta volna elérni a saját kollégái nélkül az ő hozzáállásuk, megfelelő munkájuk és jó kapcsolattartásuk a többi intézménnyel kulcsfontosságú volt ebben. 2012. szeptemberében a Minőségbiztosítási Európai Alapítvány minő, kiválósággal tüntette ki az Európai Ombudsmani Irodát, de mi még megpróbálunk ennél is magasabb normákat megvalósítani. Ezeket az eredményeket csak úgy tudtuk elérni, hogy megfelelően együttműködtünk az európai intézményekkel. Amikor problémáink voltak, akkor mindig számíthattam a proaktív és nyitott hozzáállásra és segítségre az európai intézmények részéről. Az összes panasz kétharmada a bizottságra vonatkozik, úgyhogy itt most különösen szeretnék köszönetet mondani a bizottsági képviselőknek, a biztosoknak, az alapjogi biztosoknak és az intézményközi együttműködéssel foglalkozó biztosoknak. Aztán itt vannak az Európai Unió ügynökségei is, melynek vezető testületei általában maximálisan együttműködtek velünk, és megpróbálták a szolgáltatás nyújtást magas szintre helyezni a polgárok irányába. És végül, de nem utolsó sorban, keveset tudtunk volna elérni ezekből a sikerekből a parlament támogatása nélkül és különösképpen a petíciós szakbizottság segítsége nélkül, akivel nagyon szoros az ombudsman kapcsolata megfelelő költségvetési és emberi erőforrást kaptam, megfelelő fizikai támogatást is kaptam az együttműködési megállapodás területén belül, illetve politikai támogatást is kaptam hogy megfelelően tudjam védeni az állampolgárok jogait. Remekül működött ez az együttműködés, és tényleg látványos eredményeket tudtunk elérni. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, különösképpen a jelenlegi elnöknek és az őt megelőző elnököknek, illetve azoknak, akik jelentéseket írtak ebben a témában, és szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is. És most engedjék meg, hogy szóljak néhány szót a jövőről a parlament ugye nem sokára megválasztja az utódomat, az utódomnak nagyon komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie a jövőben. Az egyik az, hogy nagyon komoly megszorítási intézkedések között kell dolgoznia, és úgy tűnik, hogy ezek a megszorító intézkedések még elég sokáig érvényben is maradnak. Aztán itt vannak a technológiai változások, itt vannak a gazdasági problémák és a környezeti problémák, amikkel szintén szembe kell nézni. Nő a népesség, öregszik a népesség, és itt vannak még a migrációs kihívások is. Mindez rendkívül mélyen meghatározza majd az Európai Unió és a polgárai közötti viszonyt az Európai Uniós polgárok egyre nagyobb elvárásokkal fordulnak az EU irányába. Először is szeretnék a problémákat csökkenteni, másodszorban pedig szeretnék megtalálni a megfelelő eszközöket, hogy megoldják ezeket a problémákat a jövőbeli ombudsmannak oda kell majd figyelni erre az új és változó helyzetre, és tudjuk, hogy milyen komoly nyomást nehezedik az ombudsmanra, illetve az intézményekbe. Hogyha az ombudsman nem tud megfelelni az elvárásoknak, akkor a polgárok elvesztik a bizalmukat, és nem az ombudsmanhoz fognak majd fordulni, és hát tudjuk, hogy az ilyen jellegű panaszok kezelésére a többi intézménynek nincsen megfelelő kapacitása, és ebből nagyon komoly problémák lehetnek tehát ez mindenképpen negatív hatással lesz a polgárok életére nézve. A jövőbeli ombudsman hogyan fog tudni megfelelni ezeknek a kihívásoknak? Hát úgy, hogy az Európai Unió intézményeivel és polgáraival folyamatos párbeszédet folytat, ugyanis ez központi eleme volt az én munkásságomnak. Én ugyanis mindig is úgy gondoltam, hogy nem egy panasz kultúrát kell, hogy megvalósítson az ombudsmani intézmény, hanem az kell, hogy legyen a célkitűzésünk, és nekem az is volt a célkitűzésem, hogy megfelelő szolgáltatási kultúrát tudjunk megvalósítani, és hogy az európai polgárok jogait meg tudjuk védeni. A megfelelő igazgatási és szolgáltatás nyújtási kultúra egyre komolyabb költségvetési beruházásokat igényel a parlament és az ombudsman részéről. Az ombudsmannak fantáziadúsnak, proaktívnak kell lennie majd, és fel kell készülnie azokra a változásokra, amelyek az intézményeket érintik. Ez azt jelenti, hogy szisztematikusan hálózatokat kell kiépítenie itt az Európai Unión belül, és proaktív módon kell olyan megoldásokat találnia, amelyekben megbíznak a polgárok, ugyanakkor ezeknek költséghatékonyaknak is kell lenniük. Ehhez a szolgáltatási kultúra rendkívül fontos a polgárok számára, és ehhez megfelelő intellektuális elkötelezettség és megfelelő igazgatási kapacitás szükséges, csak így tudjuk majd a legmagasabb erkölcsi normákat elérni. Hogyha így járunk el, akkor megfelelő alapot teremtünk, amire erkölcsi és politikai tőkét lehet építeni, és így megfelelhetünk azoknak az egyre növekvő elvárásoknak, amelyeket az ombudsman irányába táplálnak a polgárok. Csak így tud majd megfelelőképpen fellépni az ombudsman, hogy megerősítse a jogállamiságot, hogy megerősítse a demokráciát az Európai Unión belül. Annak érdekében, hogy mindezt elérje a jövőbeli ombudsman, és hogy kielégítően tudjon fellépni, független személynek kell lennie, tárgyilagosan kell fellépnie, és az integritását maximálisan meg kell védenie. A parlament is ilyetén módon hozza meg a döntéseit már 20 éve az ombudsman kinevezésének tekintetében. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a támogatást az elmúlt 10 évben. Thank you. I don't know if we applaud here during the... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és köszönjük azt a módot is, ahogyan ön a tisztségellátása során tevékenykedett. Az ombudsman az európai társadalom benyomásának tükre, és reméljük, hogy az, aki az ön utódja lesz majd, követni fogja az ön tanácsait, és reméljük, hogy ön máshol más tisztségben, más feladatokkal foglalkozik, majd ugyanakkor hasonlóképpen hozzájárul majd Európa ügyéhez. Szalavrákosz képviselő kapszótársuként, nem, mégsem Auken asszony. Először is köszönöm szépen a ö, hozzászólását, és ö, köszönöm a munkáját is, amit remélem, hogy valamennyien nagyra értékelünk és reméljük, hogy ez a jövőben is lesz. Nagyon nagy örömmel hallottam, hogy az átláthatóságot úgy látja, hogy jobban megvalósul a bizottságnál is, és remélhetőleg itt nem lesz visszalépés. És el kell mondjam, hogy egy kis dolgot szeretnék csak felvetni. Most itt a, a ö, a különböző klinikai tesztekkel foglalkozunk, és fontos, hogy az EMA is ezt megfelelően kezelje, és remélhetőleg a szavazáskor is érvényre tudjuk jutni, jutatni, hogy az emberi egészség fontosabb, mint a kereskedelmi érdekek. Fontos persze a kereskedelmi érdek, de azután, hogy az engedély megadták, és a kereskedelmi érdek nem mehet az emberi egészség elébe. Remélem, hogy ezt majd sikerül megfelelően kezelnünk. És egy kérdést szeretnék feltenni, mi az ön válasza az Európai Bíróságnak az ítéletére, ami azt mondta, hogy az EMA-t nak az ügyeit le kell zárni addig, amíg nem, nem születik meg a három nagy gyógyszeripari gyárnak az ügyében, vagy cégnek az ügyében az ítélet. És az volt, a, beszéltünk a saját jogi szolgálatunkkal, és ők úgy tekintették, hogy a ö, kereskedelmi értekek érvényesülnek. De még hogyha ö, a 1049-es rendeletben ez így is jelenik meg. Ez nem a legjobb megoldás, hogyha ennek alapján lépünk, de egyelőre ennyit tudunk csak elérni e, a szerződések alapján. És ez a lehető legjobb megoldás jelenleg. És annak ellenére, hogy Második dolog pedig a környezetvédelmi kérdésekkel nem vagyunk igazán elégedettek, és én voltam a jelentés készítő a Bécsi repülőtér ügyében. De ott nagyon kevés dolog szól a környezetről valójában. A, nagyon sokszor a környezeti, környezetvédelemmel kapcsolatos petíciókat kapunk. Én szeretném megkérdeni, hogy ön úgy gondolja-e, hogy a bizottságnak ez valóban a fő prioritása is, hogy a környezetvédelmi civil szervezeteknek valóban megfelelő jogorvoslati lehetőségei továbbra is problémát okoznak a tagállamokban. Volt erről a közelmúltban egy vitánk itt a szakbizottságban, és világosnak tűnik, hogy még egyelőre nem épült be az Európai Uniós intézmények DNS-ébe ez a megközelítés, és végezetül pedig, ami az érdekkonfliktusokat, érdekütközéseket jelenti. Már beszéltünk a függetlenség kérdésről. Vannak, akik úgy érzik, hogy az érdekütközés az egy nagyon tág megfogalmazás ugye függő helyzetben vagyok, hogyha valakivel mondjuk házasságot kötök. Tehát a kapcsolódás vagy a függetlenség az bár világosnak tűnik, független akkor, hogyha az állampolgárok közül senkinek nincs jogos alapja, hogy kételkedjen az ön függetlenségében, illetve de ön azt mondta, hogy az érdekütközés be az EFSA esetében van. De sokszor ez az érdekütközés az iparral kapcsolatban jelenik meg, például az élelmiszeriparban. Akármennyire is jó az illető személy, és az én tudásom alapján azt mondanám, hogy hogy ez egy nem kell objektív meg, ö, definíció ö, kell vennünk. Már nagyon régen kiértük, hogy legyen egy megfelelő szabályozása az adminisztrációval kapcsolatban. Ön említett, hogy a szolgáltatási kultúrát kell alapelvé tenni az Unióban. Az biztos, hogyha meg elérjük azt, amit a szerződések ígérnek a jó adminisztrációval kapcsolatban az európai intézetményekben. Hallott-e ön bármit is arról, hogy ez megvalósulóban lenne, hogy egy ilyen szabályozás lesz. Ez nagyon jó lenne, nagyon sokat segítene, hogyha valódi eszközök lennének a kezünkbe, amivel biztosítani tudjuk, hogy ne legyenek érdekütközések, a, az átláthatóság, a függetlenség, ezek megfelelően hangsúlyozásra kell, hogy kerüljenek egy jó rendeletben, szabályozásban. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Az ombudsman által megvont mérleg, ahogyan Diamandoros úr ezt bemutatta, kiváló. Szakbizottságunk kat érte az a megtiszteltetés, hogy elkészítse az éves jelentést az ombudsman éves munkájáról. Az én, illetve a mi jelentésünk foglalkozik az összes részlettel, az egyes panaszokat illetően, illetve az azokra érkezett válaszokat illetően. A következőt szeretném elmondani ezzel kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy az ön mandátuma lezárul, egy tíz éves időszakról van szó, elmondhatjuk, hogy ez a tíz év valódi sikereket hozott. Polgártársaink megismerték ezt az intézményt, az Európai Ombudsman intézményét, tehát az ön utódjának munkája már sokkal könnyebb lesz, éppen az ön tevékenységének köszönhetően. Azonban Félek attól, hogy a következő időszakban is számos nehézséggel néz majd szembe Európa. Nagy változásokat tapasztalhatunk ugyanis a társadalomban, Európában és világszinten is. Remélhetőleg a helyzet javulni fog, nem pedig romlik, de hát ezt majd a jövő eldönti. A legvilágosabb dolog az ombudsman szempontjából, hogy Mi most itt láthatjuk, hogy milyen jelentős munkát végzett ön, az Európai Ombudsman, és minden jót kívánok önnek a jövőben. Hondész úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Diamandorus úrnak munkáját, beszámolóját a 2012-es évet illetően. Nagyon nagy siker volt ez. Diamondorusz úr. Jó magam másfél éve veszek részt ennek a szakbizottságnak a munkájában, és úgy vélem, hogy a petíciós szakbizottság, illetve az Európai Ombudsman azok az intézmények, amik a leginkább hozzáférhetőek polgártársaink számára. Értem tehát, hogy mennyire elkötelezettnek kell lennie az Európai Ombudsmannak ahhoz, hogy foglalkozzon a számára eljutatott problémákkal. Ugye itt a rossz közigazgatás problémája merül fel az ön számára, számunkra pedig az európai jog nem megfelelő alkalmazása. Értem tehát, hogy milyen nehézségekkel szembesül ön, illetve mi. És mielőtt kérdést tennék fel önnek, szeretném elmondani, hogy az, amit ön örökül hagy utódjának, hát nyilván, hogy ön remek munkát végez, remek örökséget hagy az utódjára. Remélem, hogy az utódja majd szembesül mindazon kihívásokkal, amikről az szólt, a folyamatban lévő változásokkal kapcsolatosan. Az európai jogi keret véleményem szerint inkább konzervatívabb bá válik jelenleg. Egyes dolgokat, amiket a múltban elfogadhatatlannak tartottunk, most azok válnak. polgártársaink azzal a reményel fordulhatnak majd az ön utódjához, hogy a panaszaikat figyelembe veszik majd. És végezetül szeretnék feltenni egy kérdést. Nem tudtam a jelentését részleteiben tanulmányozni, de ami a petíciók szemet illeti, láthatjuk, hogy kismértékben csökkent ez a szám a tavalyi évhez képest. Nos, hogyha megnézzük az e- előbbi, a korábbi évek számadatait, hát nincsen nagy különbség, de hogyha ön megtapasztalta azt, hogy a panaszok száma csökken évről évre, akkor fel kell vetnünk a kérdést, hogy miért is történik ez. Természetesen nem az ön munkájához kapcsolódik ez, hiszen az ön munkája remek volt, hiszen számos vizsgálatot indított, és ezeket le is zárta. Más oka lehet tehát ennek a csökkenésnek, azonban érdekes lenne ö, megtudni, hogy mi is pontosan ez. Jár úr, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az ombudsmannak is beszámolóját. Nos, szakbizottságunk és az ombudsman úr ugyanazon a fronton dolgozunk, a polgárok panaszait fogadjuk, és az Európai Uniót némileg javítani óhatjuk. Számomra épp az lenne rossz, hogyha több lenne a panasz, mert a panaszok ö, mindenféleképpen ö, a mi kötelezettségünkhöz kapcsolódnak, a csökkenést én egy kedvező jelnek érzékelem, a polgárok mindenképpen fontosnak tartják Európát, tehát a panaszok mindenképpen egy fontos dolgot jelentenek. Sajnálatosnak tartom, hogy ön elhagyja hivatalát, nagyon jó együttműködést folytattunk, és ez így folytatódhatott volna a jövőben is. Kár tehát, hogy ön már nem tölti be ezt a tisztséget a jövőben, és ahogyan elhangzott utódjának, valóban remek örökséget hagy örökül. Néhány pontot jegyeztem fel. A gyors, magas szakmaiságú feldolgozása a panaszoknak nagyon fontos és erről beszéltünk a koordinátor ülésen is, hogy milyen meghallgatásokat óhajtunk szervezni, és eszembe jutott, hogy talán a petíciós szakbizottság, illetve az ombudsman zárt ajtók keretében megtárgyalhatná, hogy hogyan lehetne javítani a munkánkat, akár személyzeti csere révén is, és így a polgárok panaszait gyorsabban fel tudnánk dolgozni. Az első szint az az, hogy a polgárt oda kell irányítani, ahová az ügye tartozik. Tehát nem csupán arról van szó, hogy egy, hogyha valaki egy levelet ír, akkor fél év után egy választ kap, hogy köszönjük a levelét, de rossz helyre irányította azt. Tehát jobb lenne valamiféle interaktív iránymutatást létrehozni, hogy a polgár oda tudjon fordulni panaszával, ahova az a panasz tartozik, és a lehető leghamarabb választ kapjon erre. Azt hiszem, hogy ez elég fontos lenne. Talán a szakbizottságunk elnöke foglalkozhatna ezzel, akár a koordinátori ülésen is, hogy együtt kicsit a munkaszervezésünkről beszéljünk, és ezt az együttműködést javítsuk. A második dolog a különjelentések kérdése. Mi elkészítettük a Bécsi repülőtérrel kapcsolatos külön jelentést, ez egy nagyon nagy eredmény volt, nagy siker volt ez az ügy. A szakbizottságtól külön jelentést kértek, mi foglalkoztunk ezzel. Jó volt a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevő és Becker úr ő osztrákként nagyon jól kezelte ezt az ügyet, és azt hiszem, hogy valamit el is indítottunk, valamit meg is mozdítottunk, azt hiszem, hogy ez gyakrabban is előfordulhatna, hogy egyfajta ilyen külön jelentés révén az önök munkája, a mi munkánk konkrét formát ölt, és azt hiszem, hogy ott a hiányosságok teljesen nyilvánvalóvá váltak ennek az ügynek az esetében, és jó eredményre tudtunk itt jutni a parlamentben, tehát talán kicsit több külön jelentésre lenne szükség a jövőben. Aztán az egység a sokféleségben mottóról esett itt szó. Hát a polgárok ezt elég érdekesen tapasztalják meg. Egyrésztről az Európai Uniót sokat szidják, helyi szinte, hogy mindenbe beleavatkozik, másrésztről pedig gyakran ahhozért fordulnak Brüsszelhez, illetve az ombudsmanhoz, hogy kérem, segítsenek nekünk. Tehát néha túl nagy befolyásra panaszkodnak, máskor pedig segítséget kérnek. Nagyon sok a petíció a környezetvédelmi joggal kapcsolatban, ahol a polgárok joggal emelnek panaszt. A bizottság csak akkor lép fel, hogyha már túlságosan késő, hogyha már kiosztották az építési engedélyt, hogyha már ö, a tájat elcsúfították különböző projektekkel, csak akkor kezd a bizottság cselekvésbe. Jobb lenne egymással hatékonyabban ö, kommunikálni. Ugye itt vannak különféle érdekkonfliktusok. Az EFSA tárgyában tegnap kaptunk egy petíciót, amely nagyon érdekes, ott pont erről a konfliktusról van szó. Egyrésztről egy független hatóságot akarunk, másrésztről pedig szakértőkre van szükségünk az adott hatóságon belül. A szakértőknek persze van egy adott szakmai múltja, mindenkinek van egy bizonyos képzési útja, megszerezte a képesítéseit és a többi, és ennek ellenére még függetlenséget túlhajtunk ezen szakértők részéről. Ez egy hatalmas probléma, és itt a bizalom kérdése is felvetődik. Aztán az is fontos, hogy a polgárok joggal óhajtják a jogi harmonizációt, az európai polgárság keretében abból indulnak ki, hogy ha az egyik tagállamból a másikba utaznak, akkor ott az ala, ugyanazokkal az alapvető jogokkal kellene, hogy rendelkezzenek. Ez megint csak egy olyan téma, amivel kapcsolatban együttműködhetünk, ugyanis még mindig hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. E tekintetben a polgárok ezt jelentik nekünk, és azt hiszem, hogy ezen súlypontot is fontosnak kell tartanunk együttműködésünkben. Még egyszer megemlítem, hogy sajnálom, hogy ön elhagyja a hivatalát, ugyanakkor minden jót kívánok önnek, és remélem, hogy az Európai Unió nem fogja önt elveszíteni a jövőben az ön remek képességeit. Elnök, köszönöm szépen. Gatez Ramon képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, rendkívül rövid leszek, mert nem szeretném megismételni a gratuláló dicsérő szavakat, amelyeket Diamandorus úrhoz intéztek, melyekkel egyetértek. Jó magam is minden jót kívánok neki a jövőben. Csak két kérdést szeretnék feltenni. amelyek az ön európai ombudsmanként gyűjtött tapasztalataira és munkájára vonatkoznak. Az első kérdésem a következő. Mit is gondol ön arról a tényről, hogy Spanyolország, illetve Németország az a két ország, amelyek a legtöbb panaszt nyújtották be 2012-ben. Spanyolország szinte naponta egy panaszsal ért, Németország némileg kevesebb panaszt nyújtott be. Érdekelne tehát, hogy mi az ön véleménye erről az országokra lebontott statisztikáról, amit itt bemutatott nekünk? Ezek elég érdekes üzeneteket küldenek. Én szinte azt gondolnám, hogy a spanyol polgárok jobban bíznak az európai intézményekben, illetve az európai ombudsman intézményében, mint a saját intézményeikben, a spanyol intézményekben, ugyanakkor szívesen meghallgatnám az ombudsman véleményét ezzel kapcsolatosan. A második kérdésem pedig. Most, amikor ön leköszön hivataláról, vannak-e ajánlásai a petíciós szakbizottsághoz, illetve az Európai Parlamenthez a tekintetben, hogy hogyan lehetne az Európai Ombudsman hivatalának működését javítani a jövőben? Mit tudna javasolni ezzel kapcsolatosan? Elnök, köszönöm. Martinez úr következik. Köszönöm, elnök asszony, kollégák. Kedves Diamandorusz úr, kedves barátom, Nos, egyes kijelentések, egyes szavak megindítottak, megrendítettek. Én vagyok a legidősebb tagja ennek a szakbizottságnak, és én is néhány nap különbséggel önhöz képest szinten visszavonulok majd hivatalomból. Szeretnék köszönetet mondani önnek végzett munkájáért. Ön nagyon jelentős tevékenységet végzett európai ombudsmanként, és nagyon fontos örökséget hagy. Hiányozni fog nekünk. Mindig is nagy öröm volt számunkra együttműködni önnel. Mindig nyitott, őszinte, rendkívül kielégítő légkörben zajlott ez az együttműködés, és bárki lesz is az ön utódja, Nyilván rengeteg kihívással kell szembenéznie, de egy már kitaposott úton haladhat. Ön remekül dolgozott, de már ö, kialakított egy útirányt, és egy fontos örökséget hagy maga után. Tehát a legjobbakat kívánnem önnek a jövőre, és még egy utolsó megjegyzéssel élnék. Az ön munkájával, következetességével, szigorával, hatékony munkavégzésével, és azzal az ügyészséggel, hogy mennyire remekül tudta összeegyeztetni a határozottságot és a rugalmasságot, valamint mennyire jól válogatta meg munkatársait. Nos, ön mindezzel hatalmas segítséget nyújtott az elmúlt két-három évben számunkra. Azon honfitársaihoz hasonlóan ön is remek példája volt népe méltóságának, képességeinek, és akkor, amikor az ön országából különböző hírek érkeztek, Nos, esetleg egyesek nem gondoltak akkor már Görögországra, mint az Európai Unió egyik rendkívül fontos tagállamára. És azért is köszönetet kell mondanunk önnek, hogy emlékeztetett erre a tényre, Görögország mennyire fontos Európa számára. Köszönjük, és nagyon sok jót kívánunk a jövőbeli tevékenységéhez. Még bizonyos a hosszú út áll ön előtt. Köszönöm szépen a köszöneteket, és nagyon jól esik Görögországnak is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön, mint tisztelt ombudsman úr, nem szokás a mi szakbizottságunkban ilyen őszintén beszélni a tárgyaló partnerünkkel. Azt, azt kellene, hogy mondom, hogy inkább az ellenkezője van, és a mai nap egy teljesen kivételes eset, és valószínűleg utoljára van körünkben, intézményi szerepkörben. Nincsen önnek ö, szüksége ö, éltetésre, mert az ön hivatala, az ön teljesítménye a leges legjobb ajánlás és én is csatlakozom előttem szóló kollégáimhoz. Önnek sikerült felépítenie nem csak egy nagyon hihető, szavahihető ombudsmani hivatalt, hanem olyan újításokat is megvalósított, amik a jövőre nézve nagyon jó alapokat adnak az Európai Ombudsmannak és az Európai Parlament az, és az Ombudsmani Hivatal és az egyéb európai intézmények közötti kapcsolat tekintetében is újat alakított. Ezért csak örömömet tudom kifejezni, hogy azért, hogy együtt dolgozhattunk önnel az elmúlt években. A Peti Szakbizottság tagjaként teszem ezt, és köszönöm, az igen lenyűgöző munkáját és elkötelezettségét, amivel szolgálta a jó kormányzás elveit. Mert ez kétségtelen, hogy ezt tette, és az ombudsmani hivatal is ezt tette az elmúlt évek során, ön elkötelezett volt általában a jó kormányzás mellett, a jó adminisztráció mellett pedig kimagaslóan. Ez az egyik fő téma, hogy a tekintetben, hogy az állampolgárok szemében nője vagy csökken a kredibilitásunk. Ön kikövezte az európai intézmények útjának a jövőjét. Szeretném megköszönni a kitűnő együttműködést is, amit önnel tudtunk megvalósítani Peti szakbizottságként nem csak nagyon jó volt a kapcsolatunk, hanem az eredményeink is rendkívül pozitívak voltak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy higgyünk a saját intézményi együttműködésünkben, de lehetővé teszi az európai állampolgárok számára is, akik általában kevesebb bizalommal vannak az európai intézmények iránt. És végezetül szeretnék köszönetet mondani önnek azért is, hogy részrehajlás nélkül szolgált, és hogy vállalta azt is, hogy nehéz kérdéseket megvitasson kisebb vagy nagyobb országokhoz kapcsolódóan, kisebb, kevésbé vagy nagyobb mértékben érzékeny kérdéseket is felvállalt. Ön ezzel precedenst teremtett, és remélem, hogy ezt majd utódai is követik. Még egyszer köszönöm az együttműködést, az ön teljesítményét, a valódi részrehajlás nélkülét, és úgy gondolom, hogy románként, Görögország barátjaként, európaiként a szülőhazájának köszönetet mondhatunk azért, hogy egy ilyen európait adott nekünk, aki így módon szolgálja az európai intézményeket, értékeket nehéz korszakban. Köszönöm szépen. Tíz percben csupán megadom a szót Diamandoros úrnak. So sorry. Bulan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyorsan ö, kívánok csak hozzászólni. Itten a ö, dicséretek mellé csak én is személyesen hozzáfűzhetnék egy sor dicséretet. Csatlakozom mindahhoz, amit a kollégák elmondtak a kitűnő munkájáról. Ezt bizonyítja a beszámolója is. Én szeretnék csak csatlakozni az egyik kollega által elmondottakhoz, azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja ön a jövőt és az ombudsman szerepét a jövőben. Ami csodálatra méltó, például vannak ombudsmanok a tagállamokban, akiknek egészen más a hatáskörük, mint az öné, és lehet, hogy az európai ombudsmannak is lehetne adni bizonyos hatalmat különböző bírósági ítéletek alapján. Ön elképzelhetőnek tartja ezt, és gondolja, hogy ez jó lenne az Európai Ombudsmannak. Második dolog, hogyan lehet javas, javítani az európai ombudsmanok hálózatát, miközben tudjuk, hogy két tagállamban még nincs is ombudsman. Ez talán ö, válasz arra a kérdésre, sőt kollégánk tett fel, sokkal több ö, Németországban a petíció, mint másod. Meglepett, hogy nem Olaszország a második helyezett, mert Olaszország éppen az, ahol nincsen nemzeti ombudsman. Tehát hogyan tudjuk valamilyen módon ösztönözni azt, hogy ez az európai mediátor hálózat teljes legyen, tehát minden tagállamban legyen, és ezzel segítsük az európai ombudsman munkáját. Harmadik ö, ö, észrevételem pedig, hogy az európai állampolgárság évét éljük, és az euroszkepticizmus ugyanakkor növekszik. Nem paradox ez? És mit tehetnénk, hogy éppen az euroszkepticizmus ellen jobban fellépjünk 2013-ban, ami egy olyan év, ami választás előtti év, amikor az európai állampolgárokat és a választókat nehéz lesz mobilizálni. Még egyszer köszönöm szépen az elvégzett munkát, és hogyha egyszer mindezekkel kapcsolatban ön nyújt be egy petíciót, akkor ezt jó indulatúan fogjuk megvizsgálni. Köszönöm, Diamandorusz úr kap szót. Um, if you see me hesitate... Ha azt látják, hogy egy kicsit hezitálok, ennek az az oka, hogy először is nagyon meghatott, amit elmondtak. Köszönöm a dicséreteket, a támogatást, és mindazokat a ö, kedves szavakat, amelyeket ö, amelyeknek hangot adtak. Remélhetőleg a világítás nem engedi, hogy lássák, hogy a zavartól milyen vörös a, vörös a képen. Miután Rövid, kevés időt kaptam, megpróbálok összesűríteni a választ erre a sok kérdésre, és elnézést kérek már előre is azoktól, akiknek esetleg nem tudok válaszolni a kérdéseidre, de alkalmazkodom az elnök utasításaihoz. Ókins asszony kérdéseivel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon remélem, hogy az Európai Gyógyszerügynökség el fogja fogadni az ajánlásaimat, és ö, fontos információkat, amik a klinikai tesztekhez kapcsolatnak, azok a, hozzáférhetők lesznek. De nyilvánvalóan ön is tudja, hogy az ombudsman, státuszánál fogva nem foglalhat állást bírósági ítéletekkel kapcsolatban. Tehát nem mondhatok erről, és nem nyilatkozhatok olyan ügyről, amit a bíróság már eldöntött. Különösen akkor, hogyha átmeneti intézkedésről van szó, és még azt sem tudjuk, hogy a végleges ítélete mi lesz a bíróságnak. Remélem, hogy ezt megértik ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban. Szeretném azt is elmondani, hogy nagy mértékben osztom azt az aggodalmat, amelynek ön és más kollégák adtak hangot, hogy rendkívül fontos, hogy hogyan kezeljük az érdekütközéseket. Az érdekütközések rendkívül fontosak, és hogyha jó német kifejezést, akkor Zeitgeist használhatom. Ez is ez része jelenleg az európai intézményeknek és az Európai Uniónak. Ezért nagyon oda kell figyelnünk, és próbáljam ezt elérni, hogy ne legyen érdekütközés. Ez azt is jelenti, hogy nagyon fontos az európai számára. Az OECD olyan állásfoglalást hozott, hogy három típusú Eh, érdekütközés van valódi, potenciális és eh, látszólagos. Ez nagyon fontos az ombudsman eh, szempontjából is, és remélem, hogy egyetértenek majd ebben, hogy ahhoz, hogy el kell kerülni a a látszatát is el kell kerülni az érdekütközésnek, nem csak a valódit. És ez egy nagyon komoly kihívás mindenkinek, aki valamilyen felelősségi kört tölt be, és különösen igaz ez az Európai Ombudsman esetében, mert függetlennek és részehajlás nélkülinek kell lennie. Tehát ilyennek kell lennie, de ilyennek is kell látszania Végezetül pedig a 298-as cikkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a nagyon jó lenne, hogyha lenne egy jog az adminisztratív eljárásokról, egy jogszabály, de nem vagyok abban biztos, hogy a környezet olyan, hogy a bizottság és a tanács is nagyon örülne ennek, de remélhetőleg az Európai Parlament erőfeszítései majd ebbe az irányba fognak hatni. Köszönöm szépen Szalafrakosz úrnak és Csudi úrnak a kérdést, valamint az elnök asszonynak is. Köszönöm rendkívül meleg szavait, ezen kívül a többi kolléga kommentárjait szerencse kívánatait is. Köszönöm, ezek nagyon milyen meghatottak. Ami a kommenterokat illeti, egyetértek önnel. A mediátor, az ombudsman munkája pontosan ez. Nagyon fontos az együttműködés, a szövetség, az önök szakbizottságával, a petíciós szakbizottsággal. Remélhetőleg ez az együttműködés, ez a munka a jövőben is folytatódik majd. Ami pedig az önkérdését illeti, szeretném elmondani, hogy az általam bemutatott statisztikák megmutatják, hogy 36%-os növekedés tapasztalható ebben az időszakban és ugyanakkor van egy csökkenés ezen szakbizottság hosszasan kérte, hogy foglalkozzunk olyan kérdésekkel, amelyek az én hatáskörömön kívül esnek. Tehát azon mechanizmusokon keresztül, amelyeket a honlapomon beindítottunk, sikerült elérni, hogy 20 ezer ember fordul közvetlenül az illetékes hatósághoz. Így módon tehát kevesebb a panasz mert elkerüljük azt, hogy az emberek olyan hivatalokhoz forduljanak, amelyek a panaszokat illetően nem illetékesek. Most visszatérek az angolhoz. Um. Udvariassági szempontból is szeretnék válaszolni Mulá úrnak és franciául. Szeretnék összetett mondani Jár úrnak, Salamon úrnak és Martinez úrnak, aki barátom, és azokért a nagyon ö, kedves ö, észrevételekért, amit mondtak, és Bosszináti úrnak is. Külön értékelem Martinez úrnak azt az utalását, ami nem csak rám, hanem a hazámra is vonatkozott. Valóban nagyon fontos, hogy megfelelő értékelést és méltóságot kapjunk -e ezen a szinten. Ezt nagyon köszönöm önnek. Kassanamon úrnak hagy válaszoljak a két kérdésére. A panaszok száma Németországból, Spanyolországból miért ennyi, és milyen ajánlások vannak az ombudsmani hatáskörrel? Szerintem ö, könnyű megválaszolni azt, hogy miért van több ö, panasz Spanyolországból, de két dolog van. Egyrészt van a 16 autonóm terület, és a az országos szintű védelem. Tehát önöknek nagyon sok e, eszközük van Spanyolországban, ami lehetővé teszi, hogy különböző szinteken, regionális és e, állam, országos szinten is, hogy az intézményeket megkeressék. E, és regionális és országos szinten is vannak ombudsmanjaik, tehát egy több lépcsős információs forrás van, ami eljut az állampolgárhoz, és ezért és akik ráadásul a frankó diktatúrából léptek ki, és sokkal tudatosabbak a jogaikat illetően, ezért élnek a jogaikkal, az elmúlt 30 évben próbálták érvényesíteni jogaikat. Nincsenek ajánlásaim az ombudsman hatáskörével kapcsolatban. Szerintem ez a parlament felruházta az ombudsmant minden szükséges hatáskörrel, és az is nagyon fontos, hogy bíróság előtt esetleg hozzászólhasson abban az esetben, hogyha a tevékenysége érintett, de ez mindig a bíróságnak a feladata, hogy kérje, és én nagyon szívesen rábízom a bíróságokra, hogy döntsenek arról, hogy megkívánják-e hallgatni az ombudsmant. De mindenképpen köszönöm azt a támogatást, amit a parlament, illetve ez a testület adott annak érdekében, hogy megerősítse az ombudsman hatáskörét. És végezetül Bulan úrnak Köszönöm szépen ismételten, amit mondott a szolgálat minőségével, amit mint ombudsmanként megpróbáltam elérni, és a magatartással kapcsolatos észrevételeit is, amit igyekeztem tanúsítani az állampolgárok és az intézmények irányába egyaránt ami az intézményekkel való együttműködést illeti, illetve a nemzeti kollégákkal, itt, uram, van egy jogi probléma, tehát amikor az ombudsmant létrehozták, akkor született egy döntés, aminek az volt a célja, hogy a spanyol javaslatot félreállítsák, azaz, hogy az európai ombudsmannak legyenek antennái a tagállamokban, és a Dán programot döntötték fogadták el, ami azt jelentette, hogy az európai ombudsmannak csak európai szinti mandátuma van. Tehát nincs jogköröm, hogy nemzeti szinten fellépjek. Ezért használom a hálózatot, azért, hogy szorosan együtt tudjak működni valamennyi nemzeti, regionális szintű kollégával, hogy az elveket így tudjam a tagállamokhoz is eljuttatni. Teljesen igaz, hogy az ombudsman egy adott országból származik. De az is biztos, hogy a Németország nagyon fontosnak tartja, hogy őnáluk is meglegyen az ombudsmannak megfelelő tisztség, és ezért úgy gondolják, hogy nem kellene nekik nemzeti ombudsmant elfogadniuk, mert van egyébként például a hadseregnek, fegyveres testületeknek, de szövetségi szinten nincsen. Ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy az utol, a, a legutóbbi években több mint tízszer jártam Olaszországban, hogy egy kicsit megmozdítsam a dolgokat és ösztönözzem a kormányt. Több erőfeszítést is tettem ebbe az irányba. Remélem, hogy a jelenlegi kormány potenciálisan fel tud lépni, és optimista vagyok, és szeptember 30-áig, még mielőtt leköszönök, megpróbálom elérni, hogy szülessen egy ilyen megoldás. Végezetül osztom az ön aggodalmait a nagy kihívásokat illetően, ami az európai állampolgárok előtt van, hogy az euroszkepticizmus növekszik de azt mond, kell mondjam, hogy ez inkább az önök feladata, hogy megpróbál, és nem annyira az ombudsman feladata, hogy megpróbálják előre vinni, előbbre vinni az ügyeket az állampolgárok számára. És remélem, hogy az, aki majd utódom lesz, ugyancsak osztani fogja ezt az aggodalmat. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, amit az érdekembe tettek, köszönöm az önök támogatását, és különösen köszönöm azokat a kedves szavakat, amiket mondtak. Nagyon nagy megtiszteltetés volt önökkel dolgozni, és remélem, hogy majd magán állampolgárként, ha szükségem lesz rá, ugyancsak együtt tudok működni önökkel. Elnök, köszönöm szépen! Köszönjük szépen, nagyon sok sikert kívánunk a jövőhöz. Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. We continue. Uh, next meeting on the 19th of uh, June. A következő ülésünk június 19-én lesz, és azt javasoljuk, hogy valamennyi intézmény résztvevője, akiket érint Szalafrankos úrnak a jelentése, kapjon meghívást, és hozzászólhasson, elmondhassa véleményét az adminisztrációban való részvétel, és a módosítóknak a határideje június 24-e, és a szavazás az július 9-én lesz. Tehát, mivel ö, Macmillan Scott úr nincsen itt, ezért most a 14-es napirendi pontra térünk át. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ismertethetem véleménytervezetemet, és emlékeztetném kollégáimat, hogy ez a parlamenti helyekkel kapcsolatos, és az AFKO-ban lévő kollégáim egy jelentést terveznek ezzel kapcsolatban, és ez, ehhez mondunk mi véleményt. A kollégák megtalálják a tervezetet, és a javaslatokból néhány van, de nagyon fontosak, ez biztos, hogy arra fogja késztetni a kollégákat, hogy benyújtsanak módosító indítványokat. Össze szeretném csak foglalni. Azt javaslom, hogy üdvözöljük azt a tényt, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelentést készített témában. one is used to this, Madam Chairman. I can speak louder if you like. Ha szeretnék, akkor tudok hangosabban beszélni, de szeretném, hogyha nem kellene. Tehát az Alkotmányos Ügyek Bizottsága készít egy jelentést, és nekünk is ehhez hozzá kell szólnunk, mert a petíciók ehhez a bizottsághoz érkeznek, és számos olyan petíciót kapunk, ami arra vonatkozik, hogy a parlamentnek miért van két székhelye és azt javaslom, hogy sokkal hatékonyabb és költségtakarékosabb és környezetvédelmi szempontból is jobb lenne, hogyha egyetlen helyen dolgoznánk. Azonban arra is rá kell mutatni, hogy ez a ö, vándorlás ö, Brüsszelből Strasbourgba és vissza, ez már egy jelképe lett az abszurditásoknak a munkánkkal kapcsolatban, és nem igazán jó a hírnevünk szempontjából sem. Ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogy az eredeti eh, megfontolás eh, mi volt a, a mögött, hogy Strasbourgban legyen a parlamentnek a székhelye a szerződések a jelenlegi állapotban ezt írják elő, és ennek megfelelően ezzel a két székhelyjel kell e, folytatnunk a munkát, mert ugye két székhelye van. van. Sőt, van még egy másik székhely is Luxemburgban, ez csak tovább bonyolítja a helyzetet, hogyha ezt is megemlítem. Tehát mi azt kérjük a parlamenttől, hogy folytasson egy vitát, hogy elmondhassa a véleményét, hogy a jelenlegi felállással kell-e tovább élnünk, vagy sem, és remélhetőleg, ha meg lesz a megfelelő többség, akkor a parlamentnek javasolnia kellene a szerződés módosítását, illetve az ide vonatkozó 48-as cikk módosítását. A ö, szerződések nem külsbevésett dolgok, tudjuk, hogy szerződéseken lehet változtatni. Lehet, hogy már fáradtak vagyunk, és belefáradtunk a szerződés módosításba, de ezen felül kell emelkednünk. Tehát elnök asszony, ez a véleménytervezet, és ö, várom a kollégák észrevételeit és nagyon örülök, hogy a 13-as napirendi pontunk megérkezett. Tehát május 30-áig van, mondjuk lehet benyújtani a ö, módosítókat. Köszönöm szépen Csicseszter úr, és most Macmillan Scottnak adom át a szót. Madam Chair, If I remember correctly, and I hope to... Ha jól emlékszem, és remélem, a koordinátori ülésen megvitattuk az, az egy székhelyjel kapcsolatos véleményt, és hogy ez csak akkor kerülhet megfogalmazásra, hogyha az AFKO bizottság már elkészítette saját jelentését az egyszékhelyről. És azt kérném, hogy még egyszer nézzék meg annak az ülésnek a jegyzőkönyvét. Mert ma itt azt mondjuk, hogy intézményileg az AFKO még nem készítette el a saját jelentését. Tehát akkor mi most miről vitázunk? mert az, hogy ahol ez majd eh, tárgyalásra kerül, ez az AFKO szakbizottság. Most akkor lehet az, hogy mi az AFKO-nak a szerepét átvesszük? Szerintem nem. Szerintem ezt nem tehetjük meg, tehát én nem akarok eh, megsérteni a eh, kollégákat, de a vélemény az egy székhelyel kapcsolatban, ahogy ez ma előterjesztésre került, ez lényegtelen, mert a, egyszer már a koordinátori ülésen döntést hoztunk, és a koordinátori ülésnek kell eldöntenie a szakbizottság napi rendjét. Továbbá feltételeket és kondicionalitásokat is megfogalmaztunk, először az AFKO, és utána mi elkezdhetjük előkészíteni a jelentésünk, a véleményünket, de nem tudom, hogy miért nem fordítva jártunk el, mert nagyon jól tudom, hogyha egyszer a döntés megszületett, akkor a döntéseket viszont figyel- tiszteletben is kell tartani. Köszönöm. Monsieur úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretném támogatni Bosszináru kollégánknak a véleményét, teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott továbbá. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bíróság múlt évben, illetve idén ítéletet hozott, és még emlékszem, hogy mit mondott Schulz elnök, hogy ezzel a bírósági döntéssel ez a téma nem kerül vissza, nem kerül ismételten terítékre, és minden Strasburgi székhelyel kapcsolatos módosítót ejtünk. Harmadik dolog pedig, hogy a petíciók azzal kapcsolatosak, ami, amikkel mi foglalkozunk, hogy arra vonatkoznak, hogy rosszul kerül alkalmazásra az európai ö, jog, és nem megfelelően alkalmazzuk, tehát az alkalmazással, és nem a szerződések ellen ö, kell nekünk itt küzdenünk, hanem a petíciós bizottságban és az Európai Parlamentben a saját szerepkörünkhöz kell tartanunk magunkat. Hogyha ez a ö, jelentés ö, továbbra is fennmarad, akkor a módosítőnket meg fogjuk tenni, de lázadok az ilyen típusú jelentések ellen. Scott. Uh, szépen, A petciós bizottság nagyon helyesen gondolja úgy, hogy véleményt kellene erről készítenie, de én leginkább azt javasolnám, hogy késztsünk egy jelentést, egy önálló értékű jelentést. Az Alkotmányos Szakbizottság egyébként tegnap meghallgatást szervezett ebben a témában, és hát ugye az európai intézmények székhelye alatt igazából azt értjük, hogy a mi intézményünknek a székhelye, a parlamentnek a székhelye, ez ugye gondolom egyértelmű. Tehát ott voltam én is az, a, az Alkotmányos Bizottságban, és meghallgattam a vitát. Egy valami egyértelmű ebben a témában, tehát hogy ők elkészítik majd a véleményt, mi meg a jelentést, mi meg véleményt készítünk róla. A parlamenti büró tagja vagyok, és többször is elhangzott a bűróüléseken, illetve parlamenti állásfoglalásokon is, hogy egyértelmű adatokat és statisztikákat kellene megvizsgálnunk Strasbourg, Luxemburg és Brüsszel tekintetében, hogy egyértelműek legyenek az adatok, de sajnos nem azok. Szégyellem magam, hogy ezt kell mondanom. Az adatok nem megfelelőek, nem jók, nem elemezhetőek, spekulációra adnak okot, homályosak és félrevezetőek. Úgyhogy először is a véleményünkben, vagy a véleménytervezetünkben ki kellene mondani, hogy egyértelmű, számszerűsíthető adatokat szeretnénk látni arról, hogy pénzügyileg, környezetileg, társadalmilag mennyibe kerül a több székhely. gondolom, hogy nem meglepő, hogy én így vélekedek, az sem meglepő, hogy a francia kolléga hogyan vélekedik, ezt is tudjuk. De hát itt a parlamentben az elmúlt időszakban számos állásfoglalást készítettünk már erről, és úgy tűnik, hogy 67 szá- illetve bocsánat, 78 százalék 78 százalék, tehát óriási többség támogatja azt, hogy egy székhely legyen és még két kisebb pontot szeretnék elmondani. Az egyik a petíciókra vonatkozik, a másik meg a székhelyre. Sepkovics biztossal nem olyan rég beszéltünk az ICI e témakörében, és ott felmerült, hogyha egy hasonló jellegű petíciót benyújtanak, akkor az működhetne úgy, mint egy ICI. E és a jogi szolgálat viszont azt mondja, hogy ez elképzelhetetlen, tehát nem lehet kérdést feltenni az Európai Parlament és az Európai Intézmények székhelyeiről, mert ez a szerződésekre tartozó téma. Azt azért én szeretném megkérdezni, hogy ez miért van így. A 48. cikket kellene ugye megváltoztatni a parlament székhelyével kapcsolatban, ez egyértelmű, és hogyha van egy tagállam, amely egyértelműen ellenzi azt, hogy ebből ICI legyen, akkor kérdezzük meg ezt a tagállamot, hogy Miért? Mert hogyha ez így van, akkor a tagállamok polgárainak nincsen lehetősége arra, hogy ICI-t nyújtsanak be ebben a témában. Az Euróbarométer statisztikákba be kellene vonni ezt a kérdést, de a parlament adminisztrációja ezt eddig nem tette lehetővé. Azt mondták, hogy nem lehet ilyet kérdezni az Euróbarométer közvéleménykutatásban, mert hogy ez a szerződésekre vonatkozó kérdés. De hát ez nem logikus, miért ne lehetne attól még ilyet kérdezni a polgároktól. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt megkérdeznénk. Ez az egyik dolog. A másik, mint hogy már hamarabb is mondtam, a három székhely költség vonzatáról egyértelmű adatokat követelünk. Just briefly, I was uh, participated in, uh, uh, in the hearing yesterday, or oh, I was there. Köszönöm. Voltak nagyon érdekes hozzászólások, többek között Bulon úr hozzászólására is szeretnék visszatérni. Igen, valóban ez a szerződésre vonatkozó téma, de hát mi is jogalkotók vagyunk, és ezt a kormányok is tudják. Tehát, hogyha meg kell változtatni a szerződést, akkor van módja annak, hogy megváltoztassuk a szerződést egyébként pedig minden egyes tagállami polgárnak lehetősége van arra, hogy panaszt nyújtson be, és elmondhatná például, hogy a parlament esetében a több székhely az nem megfelelő módja a parlament működésének. Dánia is hibás egyébként. Elnézést kérek, Dánia is bűnös, ugyanis először ez csak egy gyakorlati jellegű megállapodás volt a 70-es években, aztán utána felállt a valódi parlament, és egy valódi parlamentet senki se költöztetne el egy üdülőhelyre. Az egyetlen olyan hely, ahol ez mégiscsak így történik, az Csillében van, mert Valparaisoban van a parlament, és természetesen Santiago-ban van maga a hatalom, de hát az a tény, hogy ez a gyengécske kis parlament Valparaisoban van, az összességében nem kerül sok pénzbe. De a mi esetünk egészen más. 92-ben volt a Maastrichti szerződésről a népszavazás, és ez elég egyértelmű nemmel végződött. Most nem fogom ezt a kérdést itt újra elmondani aztán Franciaország azt mondta, hogy akkor ők kiírnak egy új népszavazást, és mindenki tudja, hogy Mitterrand hogy nyilatkozott erről a kérdésről. Utána ugye megszületett az igen szavazat Franciaországban, ami körülbelül annyira volt diszkrét, mint Dániában a nem. Ez azért eléggé sokkoló volt. És utána Edinburgh-ba mentünk, és utána a megjelenő problémák végül is csak Dánia szempontjából maradtak fent. A helyzet ugyanis megváltozott. Franciaország ragaszkodott a jelenlegi szabályokhoz, hogy meglegyen a 12 plenáris ülés, ami ugye az amsterdami szerződésben, azt hiszem 98-ban, megszületett. Ez egy olyan politikai manőver volt 92-ben, 93-ban, aminek következtében ez bekerült a szerződésbe, méghozzá úgy, hogy 12 parlamenti ülés szerepel, és én is úgy gondolom, hogy a parlamenti munka szempontjából nem ez a legfontosabb kérdés. Pero kiro, kiro. És nagyon röviden, és itt az elnök félbeszakadt. Egy kicsit mindenkit arra kérnék, hogy röviden szóljon hozzá, mert nagyon kevés időnk van. Saliendo a alguna de las cosas que he dicho, en particular, las ha dicho Edward, en primer lugar que este no es un problema de los... Nos, mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy ez nem a franciák problémája. Jó magam, sem vagyok francia. És a francia kollégák álláspontjával értek egyet elleni, ennek ellenére. Itt ö, pontatlanságokat ö, jelentenek ki gyakran, amikor az egységes székerről esik szó, ö, ugyanis nem meri ki mondani, hogy azt akarjuk, hogy Strasbourgban legyen ez az egyetlen székhely. A parlamentnek valójában egyetlen székhelye van, a szerződés szerint nem pedig három, tehát teljes mértékben elhibázott az egységes széke érdekében aláírásokat gyűjteni, tekintettel arra, hogy a szerződésben ez már szerepel. Tehát azok gyűjtsenek aláírást, akik azt akarják, hogy parlament hagyja el Strasbourgot. Ugyanis ezeknek az embereknek nincs bátorságuk ezt kérni. Ők azt akarják, hogy továbbra is Strasbourgban működjön a parlament. A szerződés értelmében mert most egyetlen székhely van, tehát ne hamisítsuk meg a valóságot. Végezetül szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon gyakran előkerülő vita, és különösen Macmillan Scott urat szeretném emlékeztetni arra, hogy a parlament elnököt több ízben kijelentette a következőt. A tanácson belül itt nem csupán a franciák álláspontjáról van szó, hanem egész egyszerűen hiányzik a kormányok többsége, akik támogatnák ezt az elképzelést. Nagyon korlátozott számú súlyú kisebbséget alkotnak azok, akik azt szeretnék, hogy a parlament elhagyja Strasbourgot. Szeretném, hogyha ezt a kijelentést jegyzőkönyveznénk. Tehát már most van egyetlen székhelyünk Másodszorban itt nem csupán a franciákat érinti ez a kérdés, hanem nagyon sok, sokunkat. Harmadsorban pedig a tanácson belül nem létezik szükséges többség amellett, hogy a parlament elhagyja Strasbourgot. Köszönöm. Ja, danke schön. Um, ich glaube, ich... Köszönöm szépen. Csak néhány észrevétellel élnék ezen vitát illetően. Itt nem a szerződésekről van szó, ezeket be kell tartanunk, ezt tudjuk. Itt arról van szó, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy egyrésztről itt a parlamenten belül van-e többség egy adott opció mellett. Itt az egyetlen székhely esetében a költségmegtakarításról van szó, és ezt csak támogatni tudom, hogy itt a tényleges költségeket kell megvizsgálni, hiszen ez nagyon sokba kerül a polgároknak, ez az ő pénzük és a mi pénzünk is egyben, és a válság, gazdasági válság idején igencsak át kell gondolnunk, hogy az Európai Unió pénzét hogyan, mire akarjuk elkölteni. Éppen ezért azt hiszem, hogy könnyebb lenne a tárgyalási pozíciónk, hogyha felmérnénk, hogy itt ténylegesen mi mennyibe kerül, és meg vagyok győződve arról, hogy a megfelelő diplomáciai érzékkel és jó szándékkal, valamint jó javaslatokkal Franciaországot is meggyőzhetjük arról, hogy valóban egy jó lépés lenne, hogyha együttműködőnek mutatkoznának, és így megoldást tudnánk találni. Mert az, hogy ez az utazó cirkus folytatódjon, azt hiszem, hogy ennek elfogadását nem várhatjuk el a polgároktól. Köszönöm. Και οι φαντάζομαι να κυκλοφορούν, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Nos, talán nem annyira jó ez az oda-vissza utazgatás, ez kényelmetlen, de ez önmagában még nem érv, hiszen vannak olyan emberek, akik sokkal súlyosabb helyzetben vannak. Nos, most az a helyzet, hogy itt van ez a véleményünk, és módosítókat nyújthatunk be. Tessék? de nem kell feltétlenül módosítókat benyújtanunk. We don't have time. We do not have time. Could you do it personally? Yes. Lehetne, hogy ezt négy szem közt beszéljék meg, mert már nincsen időnk. Rendben van. Akkor, ha megengedi elnök asszony, akkor a tavalyi októberi szavazást, amelyben 78% igennel szavazott, ezt mindenkinek körbe fogom majd adni. Tehát azt kérték, hogy a Strasburgi székhelyet vizsgálják felül. Ez volt annak a szavazásnak a lényege. So, let's go to the next time. Jó, akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Elnök asszony, jó lenne, hogyha mégiscsak szánnánk időt erre, és hozzászólhatnék, hiszen jelentéstevő vagyok, úgyhogy jogom van választ adni a vita végén. Ehhez ragaszkodom. A kollégák fontos kérdéseket tettek fel, és ezekre nekem jogom van válaszolni, mert én vagyok a szakbizottság előadója. Először is Bosztináró úrnak szeretnék válaszolni, már elment, de felvetett egy eljárásbeli problémát, tehát hogy miért készítjük el a véleményünket, mielőtt az AFET megírná a jelentését. Erre egy nagyon egyszerű választ tudok adni nekünk ugye véleményt kell elkészítenünk, és hát van olyan eset, hogy hamarabb elkezdjük már a véleményt elkészíteni, mint hogy az illetékes bizottság elkészíteni a jelentését. Mi vagyunk a petíciós szakbizottság. Bulon úr azt kérdezte, hogy miért foglalkozunk olyan ügyekkel, amelyekről az Európai Bíróság már ítélkezett. Nos, hát az ECJ legutóbbi döntését, hogyha megnézzük, akkor ott arról van szó, hogy a parlament ugye javaslatot tett arra, hogy megváltoztatja a naptárát az ülésszakokkal kapcsolatban, és a megváltoztatott ülésszak naptár nem felelt meg a parlamenti eljárásoknak. Ez volt a legutóbbi bíróság elé került ügy, úgyhogy erre majd esetleg később visszatérünk de csak azért, mert az Európai Bíróság meghozott valamilyen döntést, az azért nem akadályozhatja meg a parlamentet abban, hogy kifejtse a véleményét. És Macmillan Scottnak pedig azt szeretném elmondani, hogy nagyon is ösztönzöm arra, hogy nyújtson be módosítókat abba az irányba, amiket elmondott, hogy megkapjuk a megfelelő adatokat, és tényleg világosan lássunk ebben a kérdésben. Vannak itt ugye alapvető fontosságú kérdések, de ezt csatlakoznak más kisebb kérdések is. Végezetül pedig meg kell jegyeznem itt a spanyol kolléga hozzászólásával kapcsolatban, hogy csak, aki elmondta, hogy csak egy székhelyünk van, hát ez így van. Tényleg csak egy székhelyünk van. Ez kicsit ironikus, hogy az egy székhelyről pont itt Brüsszelben beszélünk, mikor nem ez az egy székhelyünk, de mindenkit egyébként arra ösztözök, hogy igenis nyújtson be módosítókat. Köszönöm. Most áttérünk a korábbi napirendi pontra. Iturgeis úr kap szót. Köszönöm. So the next item is the annual report. Muy bien, vamos a continuar entonces con el punto número. Nos, uh, akkor folytassuk a 13-as napi rendi ponttal. A Chichester úr pontja előtti pontra térünk vissza, a jelentéstevő megérkezett, Macmillan Scott úr, éves jelentés ez, a petíciós bizottság tevékenységeiről öné a szó. Um, thank you very much indeed. I'm sorry for the delay. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a késésért. Nem kaptam meg az üzenetet. Nagyon nagy örömmel terjesztem elő a jelentés tervezetet 2012-re vonatkozóan, és egy sikeres éve volt ez a szakbizottságnak, ahogy ezt az elődöm Csicseszter úr is elmondta és természetesen a jelentés az foglalkozik a munka, spanyol munkacsoport létrehozásával, a parlament és az irányító testületek szorosabb együttműködésével. 2012-ben indult be az ECI, és a Petinek a szerepével a különböző meghallgatások szervezésében. A jelentés egy része a fogyatékossággal élők helyzetével, a szabad mozgás kérdésével, a szólásszabadság, magánélethez való szabadság, a társulási szabadság és a dokumentumok információhoz való hozzáférés szabadsága. Ezzel kapcsolatban fontos lépéseket kellett tenni, illetve a dokumentumok kölcsönös elfogadásának kérdése a tagállamok között. Egy tényfeltáró delegáció járt Berlinben, megszülettek a konklúziók, de a problémák továbbra is élnek. A jelentés elfogadja, hogy 2013 az állampolgárok éve legyen, és kéri a bizottságot, hogy a ö, környezetvédelmi rendelkezéseket erősítse meg a vízzel kapcsolatban, illetve különböző tevékenységeket a közegészségügy érdekében. Az egyik fő kontaktpont, kapcsolati pont az állampolgárok számára a parlament, illetve a petíciós bizottság. Ezért fontos, hogy minél jobban dolgozzunk, és ezért egy múlt évben a jelentés egy ilyen könyv formájában került kiadásra. Szeretném elmondani még, hogy eddig még nem kaptuk meg az összes anyagot, ami kell a jelentés elkészítéséhez. Ez sajnálatos, de azzal is kapcsolatos, hogy rengeteg petíciót kaptunk a tavalyi évben, körülbelül 300-zal többet, mint az előző évben. Ezért a statisztikák is csak június végére várható. A kollégám Bazescu képviselőasszony azt kérte, hogy további munkát folytassunk, és legyenek hozzáférhetők a statisztikák. Én személyesen nem javasolnám a további halogatását és nyár ut- nyári szabadság utánra való áttevését. Köszönöm. Bászeszkó asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is azzal szeretném kérni, hogy ne változtassuk meg a e, bizottságnak a napirendjét. E, mindig van valamilyen ok, hogy a, e, fölborítjuk a sorrendet. Van egy megszavazott napirend, mindenkinek meg kellene érteni, hogy mindenkinek vannak közben egyéb feladatai, más bizottságokban is érintett, és ennek következtében össze-vissza kapkodunk és felborul a napirend és nem volt igazán komoly ok, hogy felcseréljük a 14-es és 13-as pontokat. Tehát ez nem elő első alkalommal történik, ez minden alkalommal így van. Elnök, nem akarok most itten eh, vitába szállni önnel, de ebben az esetben eh, Macmillan úrnak azért eh, került át a mert 12-re volt tervezve, tehát tehát most 11 óra 50 van, tehát végül is nagyon nem változott az idő, de figyelembe vesszük az ön kérését, hozzászólását, majd a titkárság fog foglalkozni azzal, amit ön kért, Baszeszko asszony. Köszönöm. Macmillan Scott úr akkor lépett be, amikor 13-asat kezdtük el tárgyalni a 14-es helyet. És amint mondtam, nem először fordul ez elő. Tehát én akkor visszatérek a saját jelentésünkre. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a jelentésnek az alapja a statisztika, de hogy tapasztaltuk, még mindig körülbelül 300 petíció van, ahogy McMillan Scott úr is elmondta, amelyeknek az elfogadhatóságáról még nem született döntés. És bár a statisztika nem képezi részét az állásfoglalásnak, mégis ezekre építve kell megírni a jelentést. Ezért nehezebb lesz módosítókat benyújtani, mert nincsenek megbízható adatok és sajnálatos az is, hogy milyen gyorsasággal halad ez a jelentés. Én remélem, hogy június 19-ére, amikor a benyújtott módosítókat vitatjuk meg, addigra meg fog oldódni ez a helyzet. Ezért, még akkor is, hogyha ennek a jelentésnek a vitája előbbre megy, én a centralizációs csúszásokkal, az adatokban mutatkozó késéssel foglalkozni kellene. Szerintem ez elengedhetetlen. És most pedig foglalkozni szeretnék a tartalmával a jelentésnek. Szerintem a kiegyensúlyozott, és megköszönöm a jelentéstevének, hogy az összes javaslatomat elfogadta. Remélem, hogy a végleges változat jól rá fog mutatni a PETI szakbizottság 2012-es tevékenységére. Úgy tűnik, hogy a 2012-ben a legtöbb petíció az alapjogokkal volt kapcsolatos. Éppen ezért hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos a jelentésbe belevenni olyan kérdéseket is, mint a nemzeti stratégiák, normastratégiák megvalósítása, illetve a kormányközi együttműködés javítását ezen a területen. Másik fontos elem az akadályok, amik a, az állampolgárokat akadályozzák a belső piacon, nevezetesen a személyek szabad mozgását. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnék, hogy a román és bolgár munkavállalóknak még mindig munkavállalási engedélyre van szükségük több uniós tagállamban is. Végezetül pedig köszönöm az utalást a rendkívül jó munkára az Európai Ombudsman és a szakbizottság között, és hogy tovább támogassuk az európai állampolgári kezdeményezést. Figyelembe kell venni azt is, hogy 2013 az európai állampolgárság éve, és itten a statisztikával és a szkepticizmusunkkal is kell foglalkozni. Nagyon nagy a szkepticizmus az állampolgárok részéről a jogaikat illetően. Ezért kérném, hogy foglal, gondolkodjanak, meg, gondolkodjanak el azon, hogy hogyan lehet megfelelően közradni a, a jelentési tájékoztató anyagát, információjait nem csak a tevékenységi jelentésről beszélünk ez esetben, hanem arról is, hogy hogyan foglalkozunk az európai állampolgárok valamennyi problémájával. Az időzítésekkel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy május 13-a a határidő. Köszönöm szépen, Basescu asszony. Yes, thank you, Chair. Uh, first of all... Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Macmillan Scott képviselőnek a szövegtervezetért. amelynek bizonyos részeit nagyon jónak találjuk, különösen az alapjogokra vonatkozó fejezetet. Ugyanakkor a környezetvédelmi kérdéseket nem tartjuk jónak ebben a szövegben. Túlzottan általánosak a környezetvédelmére vonatkozó paragrafusok, és néhány konkrét esetet is meg kellene említeni az állásfoglalásban. Úgyhogy azt javasolnám, hogy abban a bekezdésben, ami a környezeti kérdésekre vonatkozik, írjuk azt, hogy különösen azok a témák, amelyekkel kapcsolatban környezetvédelmi hatásvizsgálat készül, ez ugyanis nagyon sok petícióban aggályokra ad okot, és éppen felülvizsgálat alatt áll. És itt a határokon átlép ügyek megfelelő kezelését, a polgárok bevonását is erősíteni kellene. A hulladékkezeléssel kapcsolatos petíciókat külön meg kellene említeni, és a harmadik téma pedig a víz. Itt Kuntis úr készített ezzel kapcsolatban véleményt. A Natura 2000-re pedig egyetlen utalást sem találtam a szövegben, sem pedig a biodiverzitás védelmére, mint olyanra, ami szintén nagyon fontos lenne a madarak és állatok védelmének szempontjából. Befejezte? kérdezi az elnök. Hát igen, nagyjából befejeztem. Ennyit akartam elmondani, igen, igen. The question that, yeah, do you I'm want to continue yeah, with I'm the floor? Continuing, yeah. How should we? Are you continuing? <laughs> yeah, no. So uh, also uh, we, we would um, also in the chapter. The Jó, akkor folytatom. Az ombudsmanról szóló fejezetnél a jó együttműködést kellene megemlíteni a Bécsi repülőtérről szóló speciális jelentés kapcsán. Aztán a tényfeltáró misszióknál Egy kicsi önkritikát kellene gyakorolnunk, és a 2011-es jelentés kapcsán szeretném elmondani, hogy akkor megvolt ez az önkritika, szerintem ezt meg kellene ismételnünk a 2012-es jelentésben is. Például a tagok részvétele a tényfeltáró missziókban, illetve a hatékonysággal kapcsolatos hiányosságok. Módosítókat fogok benyújtani a GMO-kkal kapcsolatban és az atomenergiával kapcsolatban, ugyanis ez is nagyon sok petícióban szerepel. ugyanis sok esetben itt is nem megfelelőségeket tárnak fel a petíciók. És azt javasolnám, hogy folyamodjunk további forrásokért, hogy hatékonyabban tudjuk a petíciókat kivizsgálni és a tényfeltáró missziókat végrehajtani. Macmillan Scottnak szeretnék egyébként még egyszer köszönetet mondani, és engedelmével a módosító indítványokat majd benyújtom. Mivel, hogy más nem kíván hozzászólni, de úgy látom, hogy mégis elnézést, nem kaptam meg a nevét, nem mondták, hogy ön is szót kért, ezt elfelejtett a titkárság. Három szövegről kell még beszélnünk. A galíciai kérdés, a madridi kérdés, tehát hogy mindenkit arra kérnék, hogy röviden szólja hozzá, mert utána még Surtis úr jelentés is hátra van. Pero tomo nota de que no es la primera vez que no me ven alzar el... La... Nos, semmi gond, de kell mondanom, hogy nem első ízben fordul el ez. Én integetek itt a név kártyámmal, aztán senki nem látja ezt, sajnálom-e. Nos, itt főleg azért szeretnék hozzászólni, mert egy olyan témáról van szó, amelyet illetően Macmillan úrral együttműködtünk, és köszönöm szépen a javaslatokat az éves jelentéssel kapcsolatosan. Különböző javaslat, amit beépítettem erre a szövegbe, ezt köszönöm. Jó munka ez, és természetesen még be fogunk nyújtani majd egy pár módosítót, hogy a szöveg végleges megfogalmazásán javítsunk. Utalnék néhány dologra, amelyek petíciók tárgyát képezték a polgárok részéről a 2012-es év során. Az a véleményünk, hogy megérni az erőfeszítést, ezeket a témákat is felvenni a tevékenységünkről szóló éves jelentésbe. Tehát egyrésztről fontos az, hogy a 2012-es évben benyújtott petíciókat a megfelelő gazdasági környezet fényében értékeljük, amely nagyon nagy terheket, nagy feladatokat jelentett a polgárok számára. Vannak itt bizonyos korlátozások a jogokat illetően, amelyek ebben a környezetben keletkeztek. És van még valami, amire erőteljesebben kellene utalnunk, az az, hogy a panaszok nagy száma érintette a környezetszennyezést és az éghajlatváltozást. Itt olyas valamit is megemlítenék, ami a palagázhoz kapcsolódik, ezzel kapcsolatban is kaptunk ugyanis egy petíciót. És aztán itt vannak még a specifikus petíciók, amelyek Spanyolországból érkeztek. Ezek utaltak arra számuk okán is, hogy szükséges lenne, ha a történelmi emlékezet nem tűnne el, az igazságosság mindenféleképpen túlsúlyra jutna. Itt különösen a Spanyolországban eltűnt és elrabolt gyerekek esetéről van szó. Azt hiszem, hogy ezeket a témákat is ki kellene domborítanunk a jelentésben. Elnök, köszönöm szépen, Garces úr. Most már senki más nem jelentkezik szólásra. Macmillan Scott úr kap szót, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre. Uh, köszönöm szépen. Beszeszkú Zenok, a kollégáknak szeretném megköszönni a megjegyzéseket, és várom a módosító indítványokat. Az utolsó megjegyzés, amit Jászlós úr mondott el, az arra vonatkozik, hogy egyensúlyt kell találnunk, tehát egy kiegyensúlyozott éves jelentést kell benyújtanunk. 2011-ben De 2012-ben 1984 petícióval kellett megbírkoznunk, tehát majdnem 2000 petíciónk volt, és az utolsó pont, amit az imént felvetett a kollégám az elrabolt gyerekekkel kapcsolatban, az valóban egy nagyon aggasztó téma, ami Spanyolországot érinti, és nekem is volt egy ilyen ügyem a saját választókerületemben, akik sajnos ugyanennek váltak áldozatává néhány évvel ezelőtt. Ezek tényleg nagyon fontos kérdések, vannak ezek között olyanok, amelyek csak egy tagállamot érintenek, mások többet és hát lássuk be, hogy a saját tagállamunk sem tökéletes, és egy olyan kiegyensúlyozott jelentést kell elkészítenünk, amit a többség támogatni tud majd a plenáris ülésen. Tehát júliusban fogjuk majd megvitatni a módosítókat, és már most szeretném elmondani, hogy a jelentést nem kellene addig lezárnunk, amíg meg nem kapjuk a statisztikákat. Jó lenne, hogyha a koordinátorok a következő ülésen majd egy új munkatervet határoznának meg ezzel kapcsolatban. Tehát szeptemberben kellene ennek majd a szakbizottság elé kerülnie, és októberben a plenáris elé, hogy a statisztikákat meg tudjuk várni. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm a titkárságnak a támogatást, amit kaptam, és várom a következő vitát ebben a témában. Köszönöm szépen, Macmillan Scott úr. És ezzel át is térhetünk a 15-ös napirendi pontra. Itt egy irányelvjavaslatról van szó, a 2011 per 92-esről, a környezetvédelmi hatásvizsgálat felülvizsgálatáról. Huntis úr, az előadó, öné a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az idő rövid, és éppen azért rövidre fognám mondandómat. Nos, tisztelt kollégák, különböző eszmecseréket követően most itt vannak a módosítók. Köszönöm a módosítókat, ezeket munkatársaimmal megvizsgáltam, és hét kategóriába osztottam őket, hogy, meg, hogy leegyszerűsítsük további munkánkat. Nos, röviden a kategóriákat illetően. Az első kategóriánál a nyilvánosság részvételéről van szó. Azt hiszem, hogy minél erősebben bevonjuk az önkormányzatokat, illetve a nyilvánosságot, a projekt annál gyorsabban tud előre haladni. Itt számadatokat említenék. 85, 87, 105, 107, 83, 110, 106, 108, 35-ös, 11-es és 124-es módosító, most ezzel nem tudok egyet érteni, és most pedig nézzük a következő kategóriát. Itt a szakértők és a szakvélemények témája merül fel, különböző észrevételek vannak. Egy dolgot szeretnék biztosítani, a függetlenséget annak érdekében, hogy ne merüljenek fel érdekkonfliktusok. Egyetértek a 95-össel, a 117-essel, 125-össel, 151-essel, 126-ossal, 130 es ezt nem tudom teljes mértékben elfogadni kiegészítésként. Aztán ami a szakértők megnevezését illetve hát a függetlent nem tudom teljes mértékben elfogadni. A 127-esre utalok, 128-asra. Aztán itt meg kell vizsgálni a megfelelő intézkedéseket, hogyha a környezetvédelmi hatásvizsgálat nem elégséges. A 139-essel, a 142-essel egyetértek, ezek az én 33-asommal egybecsengenek, a 144-es pedig megfelel az én 34-es módosítomnak. Hogy ha saját módosítóimra hivatkozom, akkor elmondhatom, hogy egyes esetekben ezek jobbak, mint a benyújtottak. Valéan asszony a 140-es módosító, itt az appropriate szó hozzáfűzését javasolja, hogyha ez megtörténik, én nem tudom támogatni ezt a módosítót. A 141-es és 143-asról egyetértek. Aztán itt a következő kategóriában a intézkedésekről esik szó, a megfelelő kivételekről, de csak korlátozott esetben, és megfelelő rendszerrel kísérve. A 96-os, 77-es, itt az 5-ös kategóriáról van szó. Ezek a módosítók a biológiai sokféleségre, az éghajlatváltozásra és a talajra való kihatásra utalnak. Itt egyes módosítók javításokat jelentenek a védelmi hatásvizsgálat javítását követelik az éghajlat a talajtárgyában. A 88-assal nem értek egyet, 58-as, 105-ös és másokkal, 99-es, 103-assal, ezek az éghajlatváltozásra utalnak, ezekkel nem értek egyet. 56-os, 64-es, 66-os és 101-es, 62-es és 102-es, ezekkel nem értek egyet. És az utolsó előtti kategória, ahol is egy előjött vizsgálatról van szó az alternatívákat, illetve én ezt szükségesnek tartom, mert egyebekben valaki kivonhatja magát az ellenőrzés hatája alul. A 87-essel egyetértek, a 123-assal és a 118-assal is nem értek egyet, a 116-ossal, a 122-essel, és aztán ami a mellékletet illeti, egyetértek azon módosítókkal, amelyek véleménye az, hogy az egyes melléklethez valamit hozzáfűzzünk, tehát az egyes mellékletet azt hozzá tudom tenni, és itt a palagáz, kérdése vetődik fel, illetve a vidéki területeké, ahol azonban a vízről, a talaj, a földhasználatról van szó, ott ezekkel nem értek egyet. Nos, 157-es, 159-es, 164-es, Nos, itt mivel kevés az idő, nem tudom az összes módosítót benyújtani, amiket megvizsgáltam. Egyes módosítók az eljárást tudhatják gazdagítani, a bürokratikus akadályokat leépíteni. Nos, ez nem történhet az ellenőrzések kárára, természetesen elnök úr. Végezetül talán még vitát kellene lefolytatnunk a módosítókról, amelyeket el tudok fogadni, illetve azokról, amelyeket nem. Azt hiszem, hogy még egy ülést kell megszerveznünk az elnyék jelentéstevőkkel, hogy közös kompromisszós módosítókat tudjunk kidolgozni. Elnök, köszönöm, Huntis úr. Ugyanazt akartam javasolni, hiszen nagyon sok módosító van, és ön elmondta, hogy sokat el tud fogadni Nos, talán egy kicsit még lehet ezt finomítani, pontosítani, és aztán megállapodásra jutni az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők között. Ketten kértek szót, Auken asszony, és még valaki, kérem, röviden szóljanak, már csak nagyon kevés időnk van, tessék. Köszönöm szépen, csak röviden, nagyon köszönöm a tájékoztatóját és csak azt java, szeretném javasolni, hogy tartsunk egy árnyék jelentéstevői ülést, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon gyakran tudunk megoldást találni, akkor, hogyha leülünk és tárgyalunk. Szerintem nagyon sokat tudnánk haladni, hogyha így járnánk el, ez lenne a javaslatom. Elnök, nagyon jó ötletnek tűnik Kontis asszonynal, illetve a titkársággal kellene megnézni, és megbeszélhetik, hogy mikor akarják ezt megoldani. I have only one sentence. Én csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Igen, szükség van egy árnyékjelentéstevői ülésre, ez nyit akartam mondani. Akkor most a 16-os pont köz, következik a galiciai tényfeltáró látogatásról. bulon úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ami a jelentést a galiciai eh, látogatás jelentést illeti, kaptam egy dokumentumot, ami a titkárságtól származik. Ez egy alap munkadokumentum volt angol nyelven, aminek alapján elkezdtem válaszolni néhány pontra a titkársággal együttműködve, és kértem egy francia változatot, hogy jobban tudjak dolgozni. Az a helyzet, hogy ezt követően kellett találkoznom a két kollégámmal, akik a hivatalos delegáció tagjai voltak, hogy el, e, kidolgozzunk egy e, végleges dokumentumot, amit aztán majd az további kollégának e, oda tudunk adni. Időközben megkaptam franciául is az anyagot, körülbelül 10, nap, tíz napja, nagyon sokat haladtam, dolgoztam. Sajnos időközben a, felkerült, a titkárság feltette az internetre a tervezett anyagot, amin egy kicsit fel, fel voltam háborodva. Itt lehet, hogy véletlenül történt ez, hibázott a titkárság, de mégiscsak két napig kellett szorgoskodnom azon, hogy végre lekerüljön a weboldalról, és ennek a dokumentumnak a nagy problémája, hogy egyrészt ez csak egy előkészítő tervezet volt, ami nem volt véglegesítve, és voltak benne olyan petíciók is megemlítve, amelyek ebben a dokumentumban nem volt helyük, mert nem hivatalosak, és amiket delegáció vezetőként Galiciába indulás előtt gondoltunk arra, gondoltam arra, hogy a nem hivatalos petíciók benyújtóival is tárgyalunk, de ennek nem volt semmi helye egy jelentésben. Sajnos ez a dokumentum felkerült a weboldalra, két napig ott volt, a helyi spanyol sajtó lecsapott erre, és hivatalosnak tekintette ezt a dokumentumot, és azt volt, hogy a petíciós bizottság hivatalos dokumentumaira hivatkozott, és elkezdett ezzel kapcsolatban a sajtócikkeket megjelentetni, beleértve a nem hivatalos petíció benyújtókat is, akikről, akiknek a nevét nem akartuk megemlíteni. Ez egy nagyon súlyos probléma, elnök asszony itt van, és tisztában van ezzel a helyzettel, és ugyanakkor ez egy kicsit megzavarta a munkánkat. A mai napig Tíz nappal ezelőtt kaptam meg az anyagot franciául, amivel kapcsolatban befejeztem a munkát. Vertman asszonyt és Daloka asszonynyal kell még találkoznom a mai napon, mert első alkalommal tartunk egy megbeszélést, mivel a titkárság kiesett az anyagokkal, és ennek következtében a mai ülé, találkozónkat is el kellett halasztani, és a galiciai jelentés. Tehát mielőtt a jövő héten találkoznék Vertman asszonyal és Danoka asszonyokkal, akikkel majd meg fogok beszélni új időpontot, hozzá fogom még tenni a már majdnem kész dokumentumba azokat az észrevételeket is, amiket majd ma fognak velem megosztani. Tehát az a dokumentum, amit így hármasban fogjunk kidolgozni és véglegesíteni, ezt be fogjuk nyújtani a petíciós szakbizottságnak, és azoknak a tagoknak, akik Galíciában jártak, hogy ők módosíthassák. A galiciai jelentés második fele, az pedig az ajánlásokat tartalmazza, ez az én munkám, ezt is nagyjából már befejeztem és ugyanazt az úton megy majd tovább, hogy a leíró részét fogja tartalmazni a galiciai utazásnak. Tehát, kedves kollégák, a galiciai látogatásunk és a jelentés követi a madridi látogatást egy kis csúszással. Még egyszer hivatalosan nagyon sajnálom azt a problémát, ami késedelmet okozott a titkárságon is, hogy egy ideiglenes dokumentum felkerült a weboldalra, ráadásul ez távolról sem tükrözi a munkánk valódiságát, és most pedig készen vagyok, hogy meghallgassam az önök észrevételeit. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és kösz, gratulálok Bulár úrnak ezekhez a belső dokumentumokhoz. Úgy gondolom, hogy a ö, petíció benyújtók és azok, akikkel találkoztunk, akik Galiciából érkeztek, nagyon sok jöttek. Nem tudom, hogy a mi részünkről ők egy hivatalos vitát várnak-e belső ügyről, ami a petíciós bizottság működésével kapcsolatos. Szerintem azt egy megoldást várnak a titkárságnak szeretnék gratulálni a munkához, és ahhoz, hogy megszervezték ezt a rendkívül komplex látogatást Galiciában. Nehéz, bonyodalmas ügyről volt szó. A mi csoportunk és a delegáció nem hivatalos tagjaként szeretném megfogalmazni a következő észrevételeket. Azt szeretnénk, hogy a jelentés tartalmazzon egy világos üzenetet, mert az a célja, hogy segítsük megoldani a víztisztítás hiányát ebben a körzetben. Én szeretném elmondani, hogy a galiciai folyók vizeinek megtisztítását javasoljuk, amihez egy pénzügyi támogatás is kellene a 2014-20-as kohéziós alapból. 25 milliárd eurót kapott az a régió, amit képviselek, a kohéziós alapból. Ennek egy részét a, a szükséges infrastruktúrára kellett volna költeni, hogy az említett folyók megtisztítása meglegyen. Sajnos ez nem így történt tehát ezért a múltbeli hibákat ki kell köszörülni, és ezért szerintem fontos, hogy látok Burgóban és más helyeken, hogy milyen a helyzet. Elnök közben szól, hogy nincs erre idő. E, igen, e, tehát ez az alap segíthetné, hogy befejezzük a programot és hogy megvalósuljanak a víztisztító berendezések. Ezt a, az, a helyi autonóm és egyéb intézményekkel együtt kellene tenni, valamint az érintett ágazatokkal, amelyek évek óta kérik, hogy legyen víztisztítás. A jelentésnek tartalmaznia kellene is, és ezt nagyon világosan mondom, egy elismerést kellene kifejezni, annak a, a petíció benyújtók munkáját is értékelnie kellene Ferro és Burgó térségből, mert ezek a petíció benyújtók évek óta küzdenek ennek a térségnek a víztisztításáért. És úgy gondolom, hogy sokkal ambiciózusabbak, mint a kormányok E, petíció benyújtók miatt vagyunk itt, és nem tudunk elveszni a különböző administratív ügyekben. Köszönöm, elnök asszony. A delegációs utat, illetve az előkészítő intézkedéseket, e, illetően azt mondom, hogy ezek nagyon kedvező légkörben zajlottak. Most ami a munka dokumentum benyújtását illeti, én ezt a dokumentumot a tényeknek megfelelőnek tartom. A polgárok a petíciót benyújtók ügyét megfelelően és méltóan figyelembe vette. Az, hogy aztán ezt az internetre helyezték ezt a dokumentumot, én ezt nem követtem annyira nyomon, azt hiszem, hogy most már a legfőbb ideje lenne, hogy ha összeülnénk és megbeszélnénk ezt a dolgot, jó lenne, hogyha a jövő héten, vagy a jövő hét utáni héten ezt meg tudnánk tenni, hogy együtt ajánlásokat tudjunk kidolgozni. Azt hiszem, hogy jelenleg többet nem mondhatunk várom, és remélem, hogy a petíciót benyújtók nevében a munkalégköre továbbra is ilyen jó lesz. Köszönöm. Elnök Milan úr, Köszönöm, elnök asszony. Először is csatlakozni szeretnék Bulan úr észrevételéhez, amikor kritikával élt azon módot illetően, ahogyan a munkadokumentumot kezelték. Sajnálatos, hogy ez nyilvánosságra jutott. Néhány nappal ezelőtt a galiciai sajtó azon a reagált, és még mindig számos cikk jelenik meg ezzel a témával kapcsolatosan anélkül, hogy specifikálnak, pontosítanak, hogy ez csupán egy tervezet volt. Nos, hogyha a parlamentünk szabályzat olyan lenne, mint egyes nemzeti parlamenteké, akkor elmondanám, hogy talán van itt egy ö, ö, ö, probléma a jelentéssel, amely kiegyensúlyozatlan minőség és mennyiségi szempontból egyaránt. A szöveg szelleme A petíciót benyújtók szellemiségének felel meg. Itt a minőségi, mennyiségi szempontból is kiegyensúlyozatlan, 13 oldalból két és fél oldal foglalkozik a hatóságokkal való találkozókkal. Az egyik a vigói polgármesterrel, egy másik polgármester nem is tudott hozzászólni, őt nem is említi a szöveg. Aztán santiago volt egy munkaebéd, és aztán egy ülés a környezeti és halászati területért felelős tanácsossal, illetve miniszterrel, és ő nem is jelenik meg ebben a dokumentumban, mintha nem is létezett volna, ha jelen volt ez a munkaebé, de mégsem esik róla említés. A petíciót, benyújtok szavait, szóró-szóra visszaadja ez a szöveg, de a dokumentum véleményem szerint pártos és kiegyensúlyozatlan. Aztán elnök asszony még egy megjegyzés hiszen nem tudom, hogy más körülmények között Bulan úr hogyan hallgathatná meg a kommentáromat. A következtetések sem tetszenek nekem ebben a szövegben, hiszen nem fejtik ki megfelelően az elért eredményeket. Ez a vigói dolognos, tehát a, a szöveg szerzői nem a Vigói ügyet tekintették központi jelentőségűnek. Aztán itt a, az öt polgármesterről sem esik szó, akikkel, talál, akikkel találkoztunk. Santiago de Compostela az LBC zóna, a kagyló tenyésztő telepek kérdése, ott azt mondják, hogy csak nagyon apró előrelépés történt, noha az E és a B zónában jelentős volt az előrelépés. És a hatóságok által számunkra átadott információk sem jelennek meg, az sem, hogy az Európai Bizottság 2011-ben a DJ Sankó képviselői révén ellátogatott Galíciába, erről sem esik szó, noha a Santiagói hatóságok több ízben utaltak erre az eseményre és a 2012-es ítéletről sem esik szó. Elnök asszony, egy kis türelmet kérek, hiszen Vetman eh, asszony és Búlan úr eh, szemre csak most eh, tudok valamit mondani, annyit, hogy nekem ez a dokumentum egyáltalán nem tetszik. Már csak öt percünk van, és még van egy napirendi pontunk. Lehetetlen folytatni most már ezt a témát. Képviselő, mert csak 10, perc, 10 másodpercet kérek, a Burgosszal kapcsolatban megemlítettek sem tetszenek, csak a petíciót benyújtók szavait ismétlik, és nem tetszik ez a szöveg. Köszönöm. Elnök asszony, Iturgáis úr, következik egy percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. E, elnök asszony, a, de vigyázzunk, itt nem csak kollégákról van szó, hanem maga jelentéstevő, panaszkodik arról, hogy ez a dokumentum hogyan került közreadva, amit aztán utána a galiciai médiák rosszul értelmeztek. Szerintem ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a petíciós bizottság nevében a titkársággal, hogy a jövőben ilyen nehogy ismételten előforduljon. Miután nincs elegendő időnk, nem térek vissza a szöveg kiegyensúlyozatlanságára, hogy mennyi származik a petíció benyújtóktól, és mennyi a kormányképviselőktől. De én például feltettem egy kérdést a e, tanácsnoknak, és nem jelenik meg a dokumentumban. Tehát vannak olyan elemek, amiknek semmi keresnivalójuk nincs ebben a jelentésben. Például ott van a koordinátorok, akik voltak itt, ott ex officio, ami nem volt része a hivatalos látogatásnak, és mégis szerepel a szövegben. Mondok egy számot. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor az az embernek az érzése, hogy a galiciai vizek azok mind szennyezettek, és jellemzik Galícia fő problémáit. Galícia egy autonóm terület, és a leggazdagabb terület kék zászlókban a galiciai strandok. Egész Európában ezek. Ha a kilométer, négyzetkilométerenként nézzük, Galiciában van a legtöbb kék zászló, és ez sem szerepel a dokumentumban. Köszönöm szépen. Ez a jelentés nagyon nagy várakozásokat idézett elő, ez miután Galiciába látogattunk. Ez teljesen természetes. Az is természetes, hogy a bizottság kap egy alapjelentést, ez szerintem hasznos eljárás igyekezzünk ne elveszni az egymás közötti vitákban. A lényeg az az, hogy a végső szövegtervezet legyen kiegyensúlyozott és jó. Valóban fontos lenne, hogy a szöveg kiegyensúlyozottabb, pontosabb legyen, hogy a véleményeket és a tényeket külön válasszuk. Próbáljuk meg olyan megoldásokat találni, amik megfelelnek a közösségi jognak. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a közösségi jog alkalmazását követeljük olyan ö, sztenderdekkel, amik viszont nem közös kisebbségiek. A európai alapokat lehet használni problémák megoldásához, de csak akkor, hogyha demokratikus keretek között történik ez, és hogyha ez is megfelel a kormányzási feltételeknek, amit a spanyol federatív felállás ír össze. Köszönöm szépen. Már nincsen több időnk, mondja elnök asszony. Következésképpen Mulán urat kérem meg, nem, Zanuka képviselő szót kért? So, one moment. I, I do the communication, so we, we can Jó. Our, our work. Akkor meg tudjuk szervezni a munkánkat. Akkor el tudtam ezt a vitát a következő ülésre, mert látom, hogy egy elég érzékeny vita alakult ki. Nem hiszem, hogy lenne értelme felgyorsítani ezt. Nem csupán Zanok asszony észrevételőről van szó, hanem Bulan úr válaszáról is. Hogyha Bulan úr egyetért, akkor a kollégák felvetéseire a következő ülésen válaszolhat, és így módon Rendben van, akkor folytatjuk az ülést, méghozzá angol nyelven, mert a tolmácsoknak lejárt a munkaidejük, és van Rompolyjal kell találkozniuk, úgyhogy angolul fogjuk folytatni. Uh, the floor. Yes, uh, I don't know, uh, thank you, Chair, but uh, normally